Uh, good afternoon, dear... Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és kedves uraim! Az új energiapiac dizájnról szóló meghallgatás következik a napi rendünk szerint. Lépésről lépésre alkotjuk meg folyamatosan az Energiauniót, és az új piac dizájn egy nagyon fontos témakör. Először is azért, mert a piacot 20-30-40 évvel ezelőtt úgy alakítottuk ki, hogy a nagy erőművekhez igazodjanak. Szénerőművek először, majd atomerőművek az elmúlt 20-30 évben azonban elkezdett megváltozni a, az, hogy milyen energiaforrásokra támaszkodunk, és a villamosenergia termelés is változásnak indult. És itt meg kell említeni a földgázellátást is. A piacainkat tehát át kell alakítani, és mindeközben létre kívánjuk hozni a belső energiapiacunkat is, ami szintén nagyon fontos az energiaunió szempontjából. Tavaly júliusban az Európai Bizottság nyilvános meghallgatást, nyilvános konzultációt indított az új piac dizájnról annak érdekében, hogy a releváns piacokra vonatkozó szabályozást áttekintsék, különösen ami az energiapiacokat illeti. Ez a fő problémánk ugyanis, a villamos energiapiac. A nagykereskedelem a nagykereskedelmi piacok. Nagyon nehéz megoldani ezeket a problémákat. Az étre úgy döntött, hogy ebben a témában jelentést fogalmaz meg. A jelentéstevőnk Werner Langen. A saját kezdeményezésű jelentésünknek ő a jelentéstevője, a szerzője. A jelentésben bizonyos javaslatokat szeretnénk megfogalmazni a bizottság felé. Ennek a meghallgatásnak az a célja, hogy meghallgassuk a szakértőket, mielőtt a kollégák Langen úrnak benyújtanák a módosítóikat május 24-én. Fogjuk a módosítókat megvitatni. Körülbelül két és fél óránk van most a meghallgatásra. Két részből épül fel a meghallgatás. Körülbelül 30 perces kérdés és válaszkörrel zárul mindegyik rész. Tíz perc áll a vendégek rendelkezésére, hogy megtartsák előadásaikat. A képviselőket pedig arra kérném, hogy maximum két-három perccel fogalmazzák meg mondandójukat, majd látni fogjuk, hogy mennyi, mennyit enged meg az időnk. Az is fontos ugyanis, hogy a szakértők válaszolhassanak is a kérdésekre. A jelentéstevőnkkel kezdeném. Werner Langen úr megtenné, hogy megnyitja a mai meghallgatást, elmondja nekünk azt, hogy hogyan látja a helyzetet. Köszönöm szépen, elnök úr! Anyanyelvemen szeretnék beszélni. Először is köszönöm szépen, hogy megszervezhettük ezt a nyilvános meghallgatást. Nagyon fontos, hogy a jelentésünkben, amelyel előkívánjuk készíteni a jogalkotási munkát, hallathassák a hangjukat a szakértők is, és fontos az is, hogy tudjunk vitázni a szakértőkkel. Köszönöm szépen az első panel résztvevőinek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ma rendelkezésre állnak. A bizottság első nyilatkozata, közleménye 2015. június 15-i keltezésű, tehát már egy kicsit régebben született meg. A parlament az állásfoglalását az év második felében fogalmazta meg, és az én jelentés tervezetem ebben az igen fontos témakörben szintén megszületett már néhány hete, és időközben elkészültek a fordítások is. A jelentés tervezettet a bizottság javaslatához és a bizottság közleményéhez igazítottam. A szakértők számára néhány pontot emelnék ki. Az első jelentés tervezetnek vannak bizonyos korlátai, terjedelembeli korlátai, ezért a kapacitások miatt nem sikerült mindent szerepeltetni benne, ami fontos lett volna és a jövő héttől kezdődően a kollégák benyújthatják a módosítóikat, ezzel bővül majd a jelentés, majd a húsvéti szünet után tartjuk meg az első egyeztetést az árnyék jelentéstevőkkel itt az ITRE szakbizottságban. Ennyit a folyamatról. Az energiapiacok átalakítása egy olyan célkitűzés, amelyet az Európai Unióban 20 éve próbálunk megvalósítani. Emlékszem a 90-es évekre, amikor a villamos energia ágazatban, de főként a gázágazatban is előmozdítottuk az úgynevezett unbundlingot. A jelenlegi átalakítás célja azonban messze túlmutat ezen, az Európai Bizottság is ennek megfelelően fogalmazta meg a közleményét. Egy olyan villamos energiapiacot szeretnénk, amely ösztönzőket tartalmaz, amely az energiállátás biztonságát is szavatolja, és amely az energiapolitikában való együttműködést előmozdítja, a beruházásokat elősegíti, ami az interkonnektivitást illeti, a megújuló energiákba való beruházást. Miközben el kell mondanom azt is, hogy a megújuló energiák témaköre ebben a körben nyilván kiemelkedő szerepet kap, még akkor is, hogyha a jelenlegi pillanatban nagyon nagy a nemzetállamok befolyása, hiszen nemzetállami hatáskörbe tartozik az úgynevezett energiamix meghatározása. Az európai megközelítés azonban mégis nagyon fontos mindezek ellenére, és az Európai Parlament nagyon szeretné előmozdítani az európai megközelítést az Európai Bizottság javaslatának megfelelően, persze figyelembe véve a nemzeti energiaforrásokat is. Ezért semmiféle ajánlást nem fogalmazunk meg, hogy bármely energiaforrásról teljesen le kelljen mondani, legyen szó az atomenergiáról vagy a szén, szén, szén felhasználásáról, Azonban előtérbe kívánjuk mégis helyezni a megújuló energiaforrásokat, és megkívánjuk vizsgálni, hogy a kapacitásokban mennyire van szükség előrelépésre, illetve hogyan szavatolható az európai villamosenergia piac jó működése. A tagállamok kapacitás mechanizmusai területén előrelépés történt, 28 tagállamból 27 tagállamban jött létre ilyen mechanizmus, A villamos energiapiac európai szintre emelése, úgy gondoljuk, a legjobb előfeltétele annak, hogy szavatoljuk az ellátás biztonságát. Ezért a bármiféle állami beavatkozást vissza kell szorítani, amennyire csak lehetséges. Az európai jogot tekintve az ilyen kapacitás mechanizmusok az EU-s támogatási szabályozás miatt egyébként is problematikusak. Emlékezhetünk arra, hogy tavaly novemberben a bizottság Franciaországgal szemben eljárást indított. Ismerik a szabályozási keretet, ismerik a javaslatokat, a körülményeket, a parlament nyíltan vitázik mindenről. A végén majd, amikor a plenárisra kerül, a plenáris elé kerül a Parlament álláspontja, addigra egy viszonylag egységes megközelítést kell kialakítanunk. Ami a szabály, árszabályozást illeti, vajon meg lehet-e szüntetni az árszabályozást, mi a helyzet a hálózatüzemeltetők együttműködésével, hogyan tudjuk a megújuló energiákat, energiák támogatását elválasztani a, az állandó szubvencióktól, hogyan lehet integrálni a piacot, mi a, milyen szerep jut a hálózatüzemeltetőknek, az úgynevezett ownership unbundlingot be kell evezetni az elosztó hálózatok üzemeltetői számára is, ahogyan azt a bizottság javasolta, ez is egy kérdés. Ezzel zárnám is mondanomat, mert most látom, elnök úr, hogy egy perccel tovább beszéltem, mint lehetett volna, úgyhogy most visszaadom ennek a szót. Köszönöm a figyelmet, köszönjük szépen a jelentéstevőnek, köszönjük a bevezetőt, Természetesen a későbbiek során megvitatjuk az elmondottakat. Az első felszólaló az első panelben, őt szeretném most bemutatni. Tudják, hogy a belső piac kialakításának középpontjában a fogyasztók állnak, a vállalkozások, de az energia termelők nélkül semmit nem tudunk tenni, úgyhogy fontos, hogy az villamosenergia piac piacot az ő érdekeiket szem előtt tartva alakítsuk ki. Illetve az ő érdekeiket is figyelembe vegyük, amikor azt kialakítjuk. Így tudunk igazán jelentős eredményeket létrehozni a polgárok számára. És Ábarius úr egy ágazati szerveződés elnöke, az Electric Markets Committee elnöke. Hazájában, Spanyolországban Alba Rios úr, az Endesa villamosenergia termelő vállalatnál is tevékenykedik, tehát mint az energia ágazat egyik szereplője, képviselője, nagyon fontos számunkra az ő véleménye is, önnél szó parancsoljon. First of all, I have to thank. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindeneket köszönöm, hogy a parlament és az ITRE szakbizottság meghívott, hogy részt vegyek a mai meghallgatáson. Azzal kezdem, hogy a fogyasztói számlából indulunk ki, hiszen végül is a ma délutáni vita után mindig ide fogunk kiukadni. Ez a grafikon azt mutatja, hogy egy által átlagos európai háztartás áramszámlája hogyan alakult 2008 és 2014 között. Három dologért fizetünk, minden fogyasztó három dologért fizet az áramszámlán. Egyrészt eh, a villamos energiáért magáért, eh, ezt hívjuk itt a villamos áram költségének, azután hálózati költségekért is fizetünk, az átvitel és elosztó hálózatért, amivel eljutnak a házunkig, eljut az a házunkig az áron, és végül a mm, különböző adók és egyéb költségekért is fizetünk. Ezen költség elemek közül néhány nem is függ össze közvetlenül magával a villamos áram szó, ellátással. 7%-kal csökkent az áram, a költség elem része, az adók, szakpolitikai költségek viszont 47%-kal nőttek, és a hálózati költségek is nőttek. Átlagosan, tehát 36%-a kb. egy harmaddal fizetnek többet a fogyasztók, és ennek a nagy része adó hányad. Néhány országban még ennél is rosszabb a helyzet. Spanyolországban 50 százalék, Dániában ugyanennyi, Németországban is magas ez az arány. Tehát néhány országban tehát még súlyosabb a helyzet. Most mit jelent mindez? Ez az adók és politika költségek komponens. Ez azt jelenti, hogy mesterségesen drágítjuk az áramot. Ez pedig probléma, mert a villamosítás segítségével lehet dekarbonizálni a gazdaságot. Hogyha egy teljesen dekarbonizált energetikai rendszert akarunk, akkor sokkal több villamos áramot kell felhasználni, mint most az olajat, a gázt, a szenet á, villamos energiával kell felváltani háztartásokban, iparban, közlekedési ágazatban egyaránt, és biztos érvelni kell, hogy alacsony széntartalmú módon állítsuk elő a villamos áramot. De hogyha drága lesz az áram, akkor mégis földgázat vagy olajat fognak fűtés célból használni az emberek, és ennek a fenntartatóság szempontjából nincs értelme vagy nem jó. Vagy villamos elektromos autók helyett benzines autókat fognak használni az emberek. Tehát az adó és politikai költség mesterségesen teszi drágává az áramot. És a fogyasztók egyre nagyobb fix költség hányadot látnak a számlán, ezt már nem tudják kezelni, és nem tudnak így reagálni a piaci árakra. Hogyha megnézzük, hogy mi is a helyzet az európai országokban, a legtöbb politikai költség a megújulók szubvencionálásából adódik, ugyanis sokat ruházunk be a megújuló energiaforrásokba, és itt a szubvenció ha meghatározzuk a teljes energiafelhasználásban a megújulók támogatásának az arányát, akkor eh, a legtöbb esetben a megújuló energiák eh, támogatásának a költségét eh, nem az olaj, hanem a gázfogyasztók fizetik meg, hanem minden fogyasztó, hanem villamos áramfogyasztói. Tehát, hogyha tudjuk, hogy a megújulók elterjesztésének a költsége nagyon jelentős, és dekarbonizálni akarjuk a gazdaságot, egyre több megújuló energiát fogunk felhasználni, mint most. De ha ez így van, akkor jobb, hogyha hatékonyan és a versenyképes módon kezeljük a megújuló energiákat. Azaz integrálni kell a piacra a megújuló energiaforrásokat. Az ETS-t az emissziókereskedelmi rendszert erősíteni kell, biztosítani azt, hogy, hogy egy ár jelzés nagyon erőteljes legyen és a megújulók támogatási rendszerét, amely jelenleg működik, illetve amelyek majd a jövőben fognak működni, ezek piacú alapúak és hatékonyak kell, hogy legyenek, és garantálniuk kell azt, hogy versenyképes a megújul, legyen a megújuló energiák ára. A második elem, amit az elő, első ábrán láttunk, a hálózati költségek, ez 18%-kal nőtt ez a költségelem. A, ezekben az években a gazdaság is bővült, azaz a hálózati költség szinte stabil maradt, mondhatjuk. És ez észszerű is, hiszen a hálózat fejlesz, fejlesztés eh, során a költségcsökkentés hatékonyság növelés eh, volt, egy fő szempont volt. De valószínűleg eh, nem jól kezeljük ezt, mert hogyha azt akarjuk, hogy a vevők reagáljanak a piaci jelzésekre, több megújulót akarunk, és egy fenntartható villamoseregre rendszert akarunk, akkor olyan hálózatokra van szükség, amelyek sokkal inkább automatizáltak, intelligensebbek, mint a jelenlegiek. Ehhez pedig beruházásokra van szükség, innováció, óra, És a legtöbb európai országban a hálózat szabályozási rendszerek eh, nem eh, eléggé eh, ösztönöznek innovációra és nem kielégítő mértékű az automatizáltság, és az átvételés és az elosztó hálózatokban sokkal nagyobb fokú intelligens hálózatokra lenne szükség ahhoz, hogy az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé tovább lépjünk. A villamosenergia ár költség legnagyobb része látható itt, és láthatjuk azt, hogy ez a költségelem folyamatosan csökkent 2009 és 2016 között. Most körülbelül 20-30 euró per megawatt óra a költség. Ez nem indukál beruházási döntést, ez semmilyen jelzést nem közvetít a rendszer felé, és a bármilyen áramfejlesztési technológia felé semmit nem lehet erre az árrendszerre építeni ilyen nagy kereskedelmi ára. Persze mondhatjuk azt, hogy eltérőek a kapacitások, de annak ellenére, hogy a rendszerben nagyon sok energia van, további termelő kapacitásokra van szükség, mert amikor nem fúj a szél, amikor nem süt a nap, a, a, a, erre az áthidalásra is szükség van eh, kapacitásra, tehát még további kapacitásbővítés szükséges. Az egyik szükséges elem ahhoz, hogy ezek a kapacitások kiépüljenek, vagy, vagy fenntarthassuk ezeket, ez egy jól működő nagy kereskedelmi piac és a megfelelő nagykereskedelmi piac kulcs eleme az árak, az árak szűkössége, szűkös, a szűkösséget tükröző ár egy alapelem ezen a piacon. A fő kérdés jelenleg az, hogy nincsenek ilyen szükségletet tükröző árak. Az árplafonok elég alacsonyak, és épp megakadályozzuk azt, hogy elérjenek az árak arra a szintre, ahova el kellene jutniuk. És azt is meg kell kérdeznünk, hogy mennyire lehetséges ilyen szükséget tükröző árat alkalmazni, és a kormányok ezt hajlandók-e megtenni. Ne felejtsük el, hogy az ellátás biztonság kockázata e, miatt is szükség van szükséget tükröző ára. Csak a kérdés az, hogy ez politikailag kifi, kivitelezhető-e. Azzal egyetértük, hogy az átlafont e, meg kell szüntetni, de e, nagyon gyakran, illetve nagyon ritkán érjük el egyébként is a jelenlegi átlafonokat, tehát ez nem igazából nagy, nagyon fontos kérdés. Nagyon sok áramtermelés, amely nem a piaci áraktól függ, és mm, éppen ezért nem a szűkösséget tükröző árak működnek a piacon, és ezért az európai áramtermelők számára eltűntek ezek a piaci jelzések bár szükség van a szükséget tükröző árakra, hanem akarunk torzulást, nagyon ritkán eh, kielégítő egy ilyen árahoz, hogy beruházásokat indukáljon. És az áramtermelők, amelyek hajlandók lennének beruházni a kapacitásba, az csak a szükséget tükröző ár alapján tudnák ezt megtenni, hogyha ilyen jelzéseket kapnának. Ezért gondoljuk azt, hogy három elemet kell kombinálni az energiapiacon, szükség van energiapiacra, ugye az Energy Only Market, amivel jelenleg is, ami jelenleg is működik. Biztosítani kell, hogy az áramtermelő kapacitásák tudjanak alkalmazkodni a kereslethez, az igényekhez, és fordítva. És néhány esetben, ahol ez releváns, kapacitáspiacokra van szükség, amely a segítségével a szükséges kapacitások értékét meg tudjuk határozni, és ilyen módon megszületnek a szükséges beruházási jelzések. Ezt a három piacot integrálni kell, közös elvek, közös célok kellenek, meg kell nyitni a határon átnyúló részvételt, stb. Ez a regionális szempont alapvető, meg győződve arról, hogy a szűkösséget tükröző árak kapcsán alapvető fontosságú meghatározni azt, hogy egy adott régióban a piac úgy működik-e, ahogy arra szükség van, és regionális megfelelősségi értékelést kell végeznünk, ez ki kell, hogy terjedjen az összes érintett szereplőre, nem csak a rendszer üzemeltetőkre, akik rendszerint ezeket az elemzéseket végzik, és akik tényleg foglalkoznak a beruházási szükségletekkel. A rendszer üzemeltetőket is regionális szinten kell integrálni és koordinálni. És végül az utolsó pont, hogyha kapacitás vezérelt piacunk van, akkor vajon ez felhajtja az árakat, vagy sem? Nem. Hogyha ez jól van megtervezve, hogyha a nulla a kapacitás tükröző ár, amikor túl sok kapacitás van, akkor a volatilis gazdasági áramlások helyett stabilabb piaci helyzet alakul ki, és ez sokkal könnyebb ezeket a jelzéseket felhasználni a beruházási döntésekhez. De a kapacitás tükröző piac nem szabad, hogy felhajtsa az árat, és ettől megnőjön a fogyasztók áramszámlája. Köszönöm szépen. Következő szó előadónk az Európai Megújuló Energia Szövetséget képviseli, dr. Dörte Fuké, aki partner a Beckel Bittner Held irodának a brüsszeli irodájá, irodájában tehát mindenek előtt az EU tagállamok Meridioenergia Szövetségét, nél igazgató, és az a belül is konkrétan még egy vállalatot is képvisel, parancsoljam. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Buzek úr, köszönöm Langen úr. Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek és képviselhetem az Erifet. A független megülő energiaforrásokat létrehozó vállalatok szövetségét képviselem. Most is, és a következő egy hónapban próbálok segíteni önöknek, hiszen Európának most az a feladata, hogy integrált energiapiacot teremtsen, és egy igazi energiarendszer váltást kell végrehajtani, és a tagállamokat erre rávenni. Hoztam néhány diát, ez itt egy történelmi áttekintés, láthatjuk, hogy Németországban hogyan változott az mix, az Öko Institúttól származnak az adatok. Látható, hogy milyen fázisok kommentált az energia mix változása, mindig technológiai váltásokról van szó. Egyre több mostanában az új a megújuló energiaforrás, ez nem csak Németországban, hanem több európai rendszerben is igaz. Aztán van egy elképzelésünk arról, hogy merre kell haladni. Itt olvashatják, de valószínű Lángen úrnak is lesznek meglátásai ezzel kapcsolatban. Nagyon örülünk annak, hogy felvállalják ezt a komoly feladatot. A mi szempontunkból a jelenlegi a jelenlegi 2009-es irányelv európai szinten is és az egész világban egy nagyon komoly mérföldkő, viszonyítási alap, ez a legnagyobb regionális megújuló energiaforrás promóció, ez az egész világra igaz, tehát kiemelkedő, ez egy nagyon fontos kiindulási alap, és ennek a parlamentnek köszönhető az első sorban, hogy sikerült, mondom, példát mutatni az egész iparágnak. Kérdés az, hogy most hol állunk, mit kell megvizsgálni a jövőre nézve, hogy az új energiapiac design létrejöjjön. Valamiben egyetértünk a Eurolektikkel, valahol valamiben nem. Az biztos, hogy egy kiegyensúlyozott piacra van szükség. A kérdés, hogy szükség van-e kapacitási piacra, szerintünk nem, szerintünk inkább struktúráltabban kell felfogni ezt a piacot, amely társadalmi szempontból is elfogadható, függet, ez igaz a régi kapacitásokra függetlenül, hogy ezek atomenergiából vagy máshonnan származnak. Mi az RF-ben úgy gondoljuk, hogy a tagállamokat nem szabad magukra hagyni, és nagyszerű lenne, hogyha a parlament valami olyasmivel állna elő, mint amikor annak idején megszűnt a szén és, szén és acél közösség, tehát föl kell készíteni erre a tagállamokat. Fiatal koromban állami alkalmazott voltam Hamburgban, akkor volt a hajóválság, hajóépítési válság, Németországban és Lengyelországban is gond volt ez, de egy ideig eltartott, még egy ideig eltartott, még megoldottuk ezt a problémát, amíg kapacitás átalakítást hajtottunk végre, de aztán megoldottuk. Ez egy nagyon-nagyon nehezen megoldható dolog, ezért küzdünk most az árakkal, és azzal, hogy új beruházókat vonzunk ide. Egyre gyakrabban hallom azt, hogy, a meg, hogy itt az ideje, hogy a megújuló energiaforrások megálljanak a saját lábukon, tehát nem kell számukra a prioritást biztosítani például a hálózatoknál, az elektromos áramhálózatoknál nem kell őket ilyen pozitív elbírálásban részesíteni. Szerintem nagy hiba lenne, hogyha ebbe beleszólnánk. Számunkra a 2009-28-as irányelv előreláthatóvá tette a rendszert, illetve egyfajta stabilitást teremtett. Voltak kötelező érvényű célkitűzések. Kár, hogy ez 2020 után már nem lesz így, kivéve, hogyha a parlament valamilyen megoldást kitalál erre. A stabilitási csomag, hogy így nevezzem, több ebből állt egy jó tervezés, előjelezés, célkültűzések, a második különböző eszközök, prémium rendszer, a harmadik pedig a hálózathoz való prioritásos hozzáférés. Ezt összehangolták az energiapiacról szóló be, be, a belső piac irányelve, tehát ezeket az irányelveket összefüggésben kellett kezelni. Ez nem csak szeszélyből történt, hanem azért, mert a tanács és a parlament nagyon jól felismerték, hogy ahhoz, hogy megbízható és biztonságos legyen a rendszer, el kell érni azt, hogy a megújuló energiaforrások megfelelően kapcsolódjanak a hálózathoz. Tehát, hogy az elektromos áramot a piacra könnyen fel tudják táplálni. Nagyon fontos, hogy a piac mennyire torzult a, meg a, a végrehajtás közben, sok országban jelentett ez gondot, aztán mi történt az egy, a régi kapacitásokkal, azokkal a kapacitásokkal, amelyek el, elavultak, amelyek monopól vagy oligopol helyzetet élveztek? hogyha nem, ha nem élt volna ez a prioritási hozzáférés a hálózathoz, akkor egyáltalán nem alakult volna így a megújuló energiaforrások piaca. Még a 70-es években jött egy ilyen jogszabály Németországban. 2000-ben 6,2% volt a megújuló energiaforrások részesedése, tavaly pedig majdnem 25%. Ez nagy siker, és Németország ebben nincs egyedül. Svédország, Dánia nagyon jól jó eredményeket értek el ebben. Vannak olyan országok, ahol nem mindenben ilyen jó az eredmény, például Németországban biomassa vagy közlekedés nem szempontjából ennyire nem jó eredmények születtek. Számunkra egyértelmű, hogy káros lenne, hogyha ettől a prioritásos hozzáférési jogtól eltérnénk. Jó lenne, hogyha ez megvalósulna hosszú távon, megmaradna. Ne felejtjük, hogy milyen ígéreteket tettünk Párizsban a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Az RF éppen ezért azt szeretnék kérni önöktől, hogy legyenek óvatosak ezzel kapcsolatban. Természetesen fontosnak tartjuk azt, hogy továbbra is létezzenek tagállami támogató tervek, de a regionális együttműködés is rendkívül, rendkívül fontos. Ez egy teljesen természetes megközelítés jelenleg is folyik ez. Nos, ez a fajta megközelítés, mondom, természetesen kialakult, ezt egyáltalán nem szabad megállítani, sőt, segíteni kell támogatni. Például az aukciós rendszerek működnek így. Nos, van még egy dolog, vannak olyan országok, amelyek úgy képzelik, hogy nincs meg a gazdasági képességük, és éppen ezért nem hajlandóak ezt a megújuló energiaforrásokra vonatkozó támogatási rendszert megvalósítani, vagy sokszor a trojka nyomása miatt van ez így. Fontosnak tartom, hogy a modernizáció mindenképpen megtörténjen, de ezen országok esetében, amelyek visszakoztak, ez nem biztosított, sőt, így munkahelyeket sem tudnak teremteni, pedig a megülő energiaforrásokban fenntartható munkahelyek vannak. Ha ezt nem használják ki, akkor sok évre visszaesnek ezek az országok. A retroaktív változások kérdése fölmerült Bulgáriával és Spanyolországgal kapcsolatban. Sajnos ez megmérgez bármilyen gazdasági beruházást. Van itt még egy dolog. Meg kell vizsgálnunk, hogy jelenleg mi történik a piacon, hogyan változtatják meg a megújuló energiaforrások a piacot. Ideális piac nincs. A piac torzult, mert nagyon sok a régi kapacitás, a régi támogatás, bár vannak arra elképzelések, illetve próbálkozások, hogy ezeket megszüntessék, de itt egy egészen új rendszer van kialakulóban, az elektromos árampiacon sok úgynevezett csúcs van. Úgy gondolom, hogy a rugalmasságra nagyobb, nagyobb hangsúlyt kell a jövőben helyezni. Azt hiszem, már így is túl sokat beszéltem, de lényeg az, hogy költséghatékonynak kell lennünk, az új megújuló energiaforrások esetében nagyon olcsóak, nagyon olcsóak a, létre, a felállítás kiépítés költségei, például a napelemekre gondolok, tehát nagyon alacsonyak lettek ezek a költségek, és azt gondolom, hogy minden erőfeszítésünkkel annak kell, azon kell lennünk, hogy fenntarthatóan folytassuk az eddig elkezdett munkát. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. A harmadik hozzászólónk következik, Tobias Paulon, aki a European Energy Exchange AG stratégiai megbízottja. A European Energy Exchange az egyik vezető európai platform, ami az energetikát életi, lehet, hogy a legjelentősebb, legnagyobb is akár. Úgy tudjuk, hogy kibocsátási tanúsítványokkal is kereskednek, nem pedig nem csak energiával. Egy kereskedelmi platformról van tehát szó. Paulon úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és köszönöm Langen úrnak a jelentés elkészítését, mi úgy gondoljuk, hogy az önjelentése már most nagyon átfogó. A European Energy Exchange nézeteit szeretném ma megosztani önökkel. Ez egy energia- és gázpiacon jelenlévő üzemeltető, illetve kereskedő, különböző tanúsítványokkal kereskedünk, és más árupiacok számára is platformot kínálunk. Mindenek előtt az energiáról szeretnék beszélni nem csak egy magáncég vagyunk a piacon, hanem gyakorlatilag egy autoritás is vagyunk, illetve hatóságként is működünk, nagyon komolyan veszük ezt a szerepet, átjárhatóságot biztosítunk, és információt mindenki számára, a piaci szereplők számára és minden érdekelt számára is biztosítjuk a a versenyt és a likviditást a piacon. Az lányvállalatunk révén is um, kibővítettük tevékenységünket, és egyes napokra, hetekre, hónapokra, vagy akár hat évre vonatkozólag is biztosítunk szerződéseket. Azért mondom ezt, mert megnézve a piacra vonatkozó számadatokat, azt láthatjuk, hogy a piac működőképessé vált. 2015-ben több mint 30 ezer terawatt óra óra cserélt gazdát, több mint 100 milliárd eurós szerződésű volumáról beszélünk. Ez is azt mutatja, hogy ez egy nagyon jól felügyelt platform, amely nagyon nagy hatással van a piaci szereplőkre. Egyrészt azáltal, hogy növeli a rugalmasságot, hat a kereslet kínálatra, de hosszú távon is jelzéseket ad a beruházásokra vonatkozóan. Úgy gondoljuk, Langen úr jelentése a jó megfelelő irányba mutat, és jó megközelítést alkalmaz a piac jövőbeni újratervezésére vonatkozólag, és nagyon fontosnak tartja a politikai beavatkozás megszüntetését. Nagyra értékeljük azt is, hogy a megerősített regionális együttműködést helyezi előtérbe a jelentést és a hálózati interoperabilitást, ami nagyon fontos az európai egységes piac szempontjából. A meg, fontosnak tartjuk, hogy piaci alapúak legyenek a támogatási rendszerek, és európai szintű koordináció történjen ezek területén is. Mindezeket elmondva most a, az energiapiac ra vonatkozó előfeltételekről beszélni, amelyekre szükség lenne. Azt láthatjuk, hogy a liberalizált energiapiac az elmúlt évek során kialakult, egyfajta árjelzés alakult ki, amely szinte, amelyek a változása szinte valós időben követhető, valós időben lehet kereskedni az energiával, és ezáltal irányítani lehet a kereslet kínálatot is. Fontos megemlíteni azt, hogy a rövid lejáratú ügyletek piacán a hirtelen változásokat a fogyasztóknak kell megfizetniük, ami a hosszú lejáratú ügyleteket illeti, nagyon fontos látni, hogy Minél inkább fluktuálnak az árak a rövid lejáratú piacokon, és minél magasabbak itt az árak, annél, annál erősebb az árjelzés, amely ezen fluktuációkból adódik, és annál nagyobb a hatás a fogyasztókra is. Az iEX mint egy piaci platform, bizonyos eszközöket alakított ki, amelyek lehetővé teszik azt, hogy hosszú távú profit jöjjön létre a mm, rövid lejáratú ügyletek piacán megmutatkozó árugrásokból. Teljesen egyetértek azzal, ami korábban el, elhangzott, hiszen nagyon nehéz valóban megjósolni a jövőben az ármaximum időpontját szinte lehetetlen. Azonban, ha ezt valamennyire sikerül megjósolni, akkor folyamatos, akkor a jövőre vonatkozólag hosszabb távon is profitot termelhetnek a befektetők. Ezért a jövőre nézve nagyon fontos az energiapiac újra tervezése többek között. Ezért, szeret, ezért is szeretnénk azt, hogy a jogszabály alkotók kötelezzék el magukat az energiapiac újra tervezése mellett, hiszen így a rugalmasság rövid távon növelhető lenne, hosszú távon pedig ösztönözni fogjuk a beruházásokat. Úgy gondoljuk, nincs szükség további kapacitásmechanizmusokra azon túlmenően, ami már most is működésben van. A megújuló energiákra vonatkozó támogatási rendszereknek, mint a mondtam, piaci alapúvá kell válniuk. Ezeket a technológiákat integrálni kell a piacba. Ennek az eszközei már hozzáférhetők, elérhetők. Vannak közöttük nagyon különféle eszközök, amelyek már most megtalálhatók a piacon, és a megújuló energiák termelőinek nyújtanak megoldást. Ez segítené a hagyományos energia termelők helyzetét is, hiszen rájuk még mindig szükség van. Fontos, hogy mindkét szereplő típus ugyanazon a piacon aktív legyen, hiszen csak így lehet kielégíteni a keresletet a kínálattal. Egy kérdés, amelyel a jelentés nem foglalkozik eléggé, az, az a határokon átnyúló tevékenység. Csak is egy nagy likvid piacon lesz lehetőség arra, hogy a keresletet és a kínálatot összeegyeztessük egymással, a kis regionális piacokon ez szinte soha nem lesz lehetséges. Növelnünk kell a likviditást, még nagyobb likviditásra van szükség, mint amit az elmúlt 15-20 év során elértünk, a nagy likvid piacok szükségesek ezen a téren. A hálózat kibővítése itt is elengedhetetlen, de ahol a hálózat kibővítése nem történik elég gyorsan, átmeneti megoldásokat kell találni, de továbbra is integrálni kell a piacokat, és haladni kell egy egységes európai piac irányába. Az ellátás biztonságról szólnék néhány szót. Hogyha európai szemszögből nézzük ezt, jóval hatékonyabb, jóval költséghatékonyabb megoldás találhatunk európai szinten, ami az energiállátás biztonságát illeti, mint hogyha mindenki nemzetállami szinten lépne fel külön-külön. A szorosabb együttműködés célzó kezdeményezések a, közde, a tagállamok közötti szorosabb együttműködés célzó kezdeményezések mindenképpen üdvözlendők, de regionális együttműködésre is szükség van, annak érdekében, hogy ne jöjjenek létre túlkapacitások. Amit pedig az energia nagykereskedelmet illeti, itt már európai szintről beszélhetünk, a piaci résztvevők nagy része határokon átívelően vásárol energiát és ad el energiát, Európai szinten azt láthatjuk, hogy egyelőre a kapacitásokban nincs hiány, hogyha európai szinten nézzük, persze, akkor igaz ez. Hogyha mindezt figyelembe vesszük, és a jelentésben felsorakoztatott intézkedéseket végrehajtjuk, akkor úgy gondoljuk nem lesz szükség további lépésekre. A piac már ma működik, a piacon aktív résztvevők száma olyan magas, mint még soha ezelőtt. Több mint 400 résztvevő aktív a piacainkon, és hát valószínűleg még magasabb a számuk. A közeljövőben még magasabb lesz a számuk, nő a verseny, és úgy gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes odafigyelni a piac fejlődésére. Köszönöm. Köszönjük szépen! Köszönjük ezt az előadást, rendkívül érdekes volt. Rendkívül érdekes előadásokat hallhatunk mind három szakértő részéről. Most pedig a kérdések és válaszok következnek, és azt követően még önöknek is jut rengeteg munka. Lange úr a jelentéstevő következik. Egy kérdéssel kezdeném. Dr. Albert Ios azt mondta, hogyha az adókat és a politikai intézkedéseket csökkenteni lehetne, akkor összességében sokkal egyszerűbb fogyasztói árakot kapnánk. Ön az ábráin azt mutatta nekünk, hogy az ön véleménye szerint az lenne a legjobb, ha nem EOM, e Energy Only e, Mark e, létezne, tehát nem csak az energiaköltséget érintő piac, hanem kapacitást tükröző piac. Ez kicsit ellenmondásos, hogyha integrálni akarjuk a megújuló energiákat, és ugyanakkor tartós kapacitásra épülő hagyományos erőműveket is tovább működtetni. Második kérdésemet dr. Fukénak teszem fel. Ön azt mondta, hogy a betáplálás elsőbsége a legfontosabb. Én nem hallottam, hogy azt mondta volna, hogy fontos a, az ára, a díjazás, tehát a betáplálásnak kiélvez előnyt. Dr. Paulon az áramtősdékkel kapcsolatban, ugye itt az intraday kereskedelem, az egy napon belüli kereskedelem a probléma. Hogy lehet biztosítani, hogy a nagy vevők, akik szerződéssel rendelkeznek, hogyan lehet, hogy valós időben történjen a kereskedelem? hogyan lehet a e, kereslet és a kereskedelem, illetve a rendelkezése állás közötti időt nagyon leszűkíteni az áramtősdén. Köszönöm szépen, Kumpula Nátré képviselőasszony. Köszönöm, köszönöm az érdekes prezentációt. Sajnos e, Zadanadó úr, az árnyék előadó nincs e, jelen, úgyhogy én nem az ő, ő nevében beszélek bár nagyon sokat együtt működtünk. Köszönöm a jelentést, ennek alapján fogunk dolgozni. Most melyek a legkényesebb kérdések? Természetesen kapacitás tükröző piacok. Itt láttuk, hogy az energia cégek most először azt kérik, hogy ne adózhassák meg őket, és utána garantált pénzt kérnek. Tehát fel tudjuk-e adni a piacgazdaságot az energiapiacon. Sajnálnám, ha ez így lenne, hiszen ugye megpróbáljuk tervezni a piacot, interkonnektorokkal összekapcsoljuk a piacokat, és akkor most feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy csak a kapacitásmechanizmus működik. Talán lesznek majd később technológiák és modellek, aminek a segítségével ezt meg lehet akadályozni, de ha nem, hát akkor a valóságból kell kiindulnunk, és egy végső-végső fázisban ezt talán el kell fogadni, és akkor ezt meg kell nyitni különböző energiafelhasználók számára. Ez az új New Energy Market Design a nevet adtuk eh, ennek, az az energiapiac újra tervezésének, de itt helyesebb lenne villamos energiáról beszélni, és nem általában energiáról, nem? Hogyha megnézzük eh, Németországban az energetikai piac átalakítását, itt eh, szó biomasszáról, és nem elsősorban villamos áramról ezért ugye az energivende, ez a nagy energetikai átállás Németországban, ezt tanulmányoztuk. A kérdés, hogy európai szinten is működne, hogyha valaki betáplál valamit a tálózatba, akkor ezt azért kap pénzt. A németek most megpróbálnak importálni villamosáramot. Egyébként én a Living Lab-nál az északi sar környékén élek, ott van verseny, önnak, van piaci reakció, de azt hiszem, hogy miután ez négy éven működik ez a rendszer, meg lehetne vizsgálni a lehetőségeket. Az utolsó hozzászóló észrevételhez kapcsolódva azt mondanám, persze ideális lenne megszabadulni az összes szubvenciótól, de hát jelenleg azért még bizonyos mértékig eh, szükség van a támogatásokra, eh, bár eh, később természetesen a megszüntetésük a cél, de ha már van szubvenció, akkor ez valami intelligens módon a regionális igényekhez igazodva működjön, függ, annak a függvényében, hogy van-e más biomassa egyéb megoldás. Pelicska képviselő. Elnök úr, hölgyeim és uraim, és köszönöm az előadásokat. Mindenek előtt Lange úr jelentés tervezete nagyon jó, jó pillérekre épül, hiszen ma az energia, vagy inkább villamos energiapiacról beszélünk, és ott elég nehéz a helyzet. Ma, hogyha egy vállalat tulajdonosa lennék, semmi nem ösztönözne arra, hogy beruházzak. Tulajdonképpen, hogy volt egy, felvázolnak egy ábrát, akkor nem találnánk olyan alágazatot, ahol egyszerűen észszerű lenne beruházni. Sajnos ez a helyzet, és ez nagyon nehezen fenntartható. Eljött az ideje annak, és ez a jelentés is talán jó lehetőséget kínál arra, hogy egy új villamos energia vagy energiapiac újra tervezés beinduljon. Nagyon sok minden hangzott el, amit sok mindent mutatnánk erre a jelentés tervezettel kapcsolatban. Én most csak annyit mondanék, hogy a fő elvek kapcsán célszerű lenne bizonyos pontokat összekapcsolni egymással, és ezekben legalább megegyezni nagy vonalakban. Néhány kérdést is hagyd tegyek fel. Alvarius úrral kezdeném ha nem figy- lehet, hogy nem figyeltem, de ön úgy tudom, hogy nem beszélt a zónákról, ajánlati zónákról, érde, érdekelne a véleménye, kicsit, hát ezt tulajdonképpen tudom anticipálni, de azért szeretném válaszolni. Alberius úr beszélt a kapacitás mechanizmusokról is. Értem az ön álláspontját, de Tudna talán egy részletesebb választ is adni arra, hogy ez most egy last resort, egy utolsó megoldás, mik lennének a kritériumok, a feltételek, és tényleg hogyan képzeli, képzel egy ilyen kapacitást tükröző piacot? Ezt a kérdést majd elteszem Paulon úrnak is, az ő véleménye is érdekel. Mind a három előadó beszélt a szubvenciókról. Persze nagyjából lehet érteni, hogy mit gondolnak, de mi a mai valóság? Nyilvánvaló, hogy ez torzítja a piacokat, torzítják a piacokat a szubvenciók, de ezek pénzügyi eszközök, csak sok több országban ezekkel visszaélnek, és ezt tudjuk, de inkább önöktől is hallanám, hogy mi a véleményük a az állami támogatásokról. Nekem erről megvan a nagyon határozott véleményem, de érdekelne az önöké. Foké, azt én nem tudom, hogy jól értettem-e, hogy mi az ön álláspontja a megújuló energiák integrációjáról. Talán ezt egy kicsit részletesebben kifejthetné. Én úgy értettem, hogy ön a, azt azt részesíteni előnyben, hogyha a megújulókat teljesen átállnánk a megújulókra, de mi a véleménye, hogy ez szubvencióban anélkül történjene. Köszönöm, Mára Gál úr. Sí, gracias. Um... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes itt ez a panel, elég nagy a sokféleség, többféle véleményt hallottunk, mindenki a saját szférájáról beszélt, mindenki kiállt azok érdekei mellett, akit képvisel. Röviden, kapacitási mechanizmusok, ez egyetem, ez torzítja a piacot. Ez az utolsó mencsvára egy olyan rendszernek, amely remélem most már eltűnőben van. Nem szabad támogatni azt, nem szabad továbbra is támogatni a régi típusú üzemanyagokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy eh, regionális eh, támogatási rendszerünk, ez jobb, mint, a, jobb, mint az állami. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljük az összekapcsolódásról, arról, hogy eh, meglegyen a szükséges támogatás. Nos, ezeket a kérdéseket mindenképp meg kell tárgyalni, aztán rugalmasság. Olyan piacra van szükség, ahol megférnek a megújuló energiaforrások, És nagyon fontos az is, hogy a, a, a valós időhöz a lehető legközelebb helyezkedjen el a piac. Tehát akár negyed óránként is változhatnak az események. Jó lenne, hogyha gyorsan reagáló gyors reagálású mechanizmusok lennek mind a két oldal részéről. Azt hiszem, hogy a nagy fogyasztók számára, a ipar számára lehetővé kell tenni azt, hogy kezelni tudják reakcióikat az árak változásához képest. Tehát alkalmazkodni kell tudniuk az árak változásához. Beszéltünk az úgynevezett dinamikus árakról, de az is nagyon fontos, hogy az árak sok mindent kell, hogy tükrözzenek. Ha ezt megtesszük, akkor a beruházók felé egyértelmű jeleket küldünk mindkét félről, és ez kiszámíthatóvá teszi a helyzetet. Még egy utolsó dolog. Nagyon fontos, hogy az intézményi térképünket is alkalmazzuk ehhez, ezekhez a változásokhoz. Jobban kell tudni koordinálnunk, tehát a tagállami szabályozó szerveknek jobban kell tudni koordinálni, és jó lenne, hogyha pán-európai megoldás felé mozdulnánk, és az is fontos, hogy megszabjuk, hogy mi a tagállami hatóságok szerepe. Köszönöm. De még, még lenne két dolgom. Még egy, egy dolog, egy dolog még, elnök úr, még egy dolog lenne. Nem? Tíz másodpercet kérek. Jó, tíz másodpercet kap. Vannak olyan országok, mint mondjuk Spanyolország, és itt nagyon fontos, hogy az elektromos áram termelői és a piacra bocsátók, forgalmazók között különbséget tegyünk. Köszönöm, ezt a következik a Guétől. Ja, vielen Dank. Also, die Frage. Köszönöm szépen. Az a kérdés, amelyel általában foglalkozunk, az az, hogy hogy tudunk, hogy tudunk olyan energiapiacot kialakítani, amelyben elsősorban az megújuló energiák kapnak szerepet, amely tulajdonképpen a megújuló energiákra támaszkodik. Hogyan tudunk mi hozzájárulni ezáltal ahhoz, hogy a párizsi célkitűzéseket megvalósítsuk, és így tovább? Ez egy nagyon fontos kérdés, és persze mindezt úgy kell végrehajtani, hogy az összes érdekelt számára ez mind pénzügyileg, mind egyéb tekintetben is vállalható legyen. Az első fontos kérdés itt a kapacitás mechanizmus, vagy a kapacitások piaca. Úgy gondolom, erre jobban oda kell figyelni. Az első és a harmadik beszélő, előadó itt más és más álláspontot képviselt. A kapacitás mechanizmus sok kutatóintézet is alátámasztja ezt, Nos, a szabályozási hibák esetében nő a gyakoriság, illetve az energiarendszerek transformációs kapacitása is csökkennek, illetve a megújuló energiák számára is nehezebb a helytállás egy kapacitás mechanizmus esetében, Sokan tehát kritikusan látják ezeket a kapacitás mechanizmusokat, és szeretném megkérdezni az előadóktól azt, hogy önök konkrétan hogyan gondolkodnak erről. Egyáltalán szükség van-e mechanizmusra? Lehet-e e- ez, e, ezzel érvelni, illetve a, az ellátásbiztonsággal érvelni emellett, vagy pedig tényleg úgy van, ahogy az egyik előadótól hallhattuk, hogy meg kell szabadulni ezektől a mechanizmusoktól. Valamilyen álláspontot kell kidolgoznunk arra vonatkozóan, hogyan bánjunk ezzel a kérdéssel. Második pont, nemzeti energiamix. Hogyha egyrésztről azt mondjuk, hogy egyetlen egy energia forrás sem szüntetünk meg, akkor hogyan tudjuk biztosítani a megújulók előnyét? És az utolsó pont, Foké asszony azt mondta, hogy a támogatások a megújuló energiák esetében szükségesek, valamiféle előnyt kell adni nekik, talán nemzeti, nemzetállami támogatási rendszerekre van szükség, jó lenne, hogy ezt kifejteni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Meghallgattuk a frakciók vezérszónokait, most az egyéb felszólalók következnek. Kérném a kollégákat, hogy két percre korlátozzák mondani valójukat. Delkaszi asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Nézzük csak. Spanyolul beszélek. Nos, egyértelművé válik itt az, hogy az egyes tagállamok helyzete dönti el azt, hogy pontosan milyen politikát alkalmaznak az energia, az energia kérdésben, és nagyon különböző megoldások vannak. Vannak olyan megoldások, ahol csak nem kizárólag atomenergia van, van olyan, vannak olyan országok, ahol ezt lecsökkentik, vannak olyan országok, akik úgy döntöttek, hogy nagyon rövid időn belül megszüntetik, vagy kiveszik a mixből az, e- energi- az atomenergiát, és megújuló energiaforrások felé fordulnak, meg is haladva így az európai célkötőzést. Vannak olyan, problém- vannak olyan országok, ahol nem probléma az összekapcsolódás, más, pro- más országokban igaz, ig- e- e- az, és ahol az ellátás nem megfelelő, ott meg tudják oldani például a energiállátás nem megfelelően meg tudják oldani a kapcsolódási pontokon keresztül. Ez tehát többféle felállás van az Európai Unión belül. Mi egy dizájnt szeretnénk kialakítani, egy piaci dizájnt, ebben mindenkinek szerepe van, nekünk is, a jogszabályalkotóknak, az iparnak, másnak is, de egy közös nevezőt mégis ki kell dolgozni. Ez egy minimum piaci dizájn, Nyilvánvaló, hogy ezekben kiszerepeltetni kell a különböző közös célkitűzéseknek, például a szénkivonása, vagy a megújuló energiaforrások részesedésének növekedése, stb. Figyelembe kell venni az ellátás biztonságát. Figyelembe kell venni természetesen a fogyasztói árakat is, hiszen végül is a fogyasztónál landolnak azok a döntések, amelyeket itt mi hozunk. Mindezt figyelembe kell venni. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen valamiféle közös nevezőnk, mégpedig olyan közös nevezőre van szükség, ami mégis előrelépést jelent. Köszönöm. Karincs úr következik. Thank you very much, Chair. Thank you very much to our... Köszönöm, köszönöm szépen. Néhány kérdést szeretnék föltenni, és lenne egy észrevételem, egyetértek Rios úrral, aki azt mondta, hogy mind, mindennek alfája és omegája a villanyszámla. Langen úrral, amíg ellátogatunk egy hálózati szolgáltatóban Németországban, az Barnazapilannál voltunk, és elmondták nekünk azt, hogy miért jelent gondot az, amikor nem fúj a szél a megújuló energiaforrások szempontjából. Sokszor az árak olyan alacsonyak, hogy senki sem akar beruházni. Mutattak nekünk egy másfél éves ter, ö, termál gázüzemű, termálgázüzemű erőművet, amelynek nulla volt a termelékenysége azért, mert többe került, amikor működött, mint amikor nem működött. Tehát ebbe gondoljunk bele. Gondoljunk, gondoljuk végig azt, hogy a való világban mi történik, mert a fizika az fizika. Fuké asszony elnézést, ha nem jól ejtem a nevét. Fuké asszony azt mondja, hogy koncentráljunk a megölő energiaforrásokra, ez a legfontosabb célunk. Jó, jó, de akkor mi a helyzet az árazással, az ár jelzésekkel? Én láttam a saját szememmel, itt volt azok a szerencsétlen hálózati, hálózat működtetők, akik nem ad el semmit, viszont szembesülnek ezzel a való világbeli problémával. Tehát ez nem valami futurisztikus dolog. Második kérdésem, Paulon és Rios urak felé. Önök szerint mi a különbség mi a különbség a kapacitás piac és a határidős piac között? Úgy látom, hogy a kapacitás piac nagyobb időszakokkal működik, három évvel mondjuk. Köszönöm, Paul Rübig úr. Äh, Köszönöm, elnök úr. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogyha tényleg szükségünk van kapacitás piacokra, van-e lehetőség arra, hogy ezt egy egész össze-európai közbeszerzési pályázat keretében bonyolítjuk le, és így mindenki hozzá tudna igazodni közép-hosszú távon ehhez, és nem fixálódna a nemzeti piacokra. Középtávon ugye létre akarunk hozni egy európai belső piacot, hogy ne legyenek a nemzeti határok mentén árzónák, lesznek regionális zónák, amely legalábbis egy nemzeti határon túl nyúlnak. Hogyha ezt a tervet, az új terveket megvalósítjuk, akkor lehet előrelépni. A kérdésem a következő, Karinc kollega is érintette már ezt, hogyan tudjuk a fizikai piacokat összhangba hozni a tőzsdével. Tehát az energiaáramlás, a tőzsde és a fizikai piac között hogyan bonyolódjon. Mert ennek nagy hatása lesz a jövőben. És végül az utolsó kérdésem, a Smart Grid az intelligens hálózat szempontjából az észert és a bereket össze kellene vonni, hiszen itt a távközlés, az ez szó hálózatvezérlő feladata, megfelelő kapcsolódások irányítása, ez vajon prioritás-e a következő időszakban? Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm a kérdéseket. Szükség van-e kapacitás piacra? Ezt többen is kérdezték. Nos, erre nincs egyetlen egy válasz. És azt hiszem, Világás CEO hogy nagyon jól fogalmazta ezt meg. Ez mindig függ valamitől, az ország helyzetétől, a piac helyzetétől, sok mindentől. Nincs egyetlen egy egyedül üdvözítő válasz, a kapisztás piacok sem nem jók, sem nem, nem jók, esetenként kell elemezni a helyzetet. Ez az elemzés, az úgynevezett megfelelőségi elemzés, az az értékelni kell a piaci körülményeket, a regionális piac helyzetét, nem a nemzeti helyzetét. Tehát elemezni kell a regionális piacon az árak szintjét, a meglévő termelő kapacitásokat és a keresletet, hogyan tudják az aktuális piaci környezetben biztosítani a fennmaradásukat az érintett szereplők, stb. És azután az elemzés eredménye lesz egy adott piac adequacy levelje, azaz megfelelőségi szintje és jelenleg ugye a tagállamok célokat tűznek ki, és joguk van, hogy megmondják azt, hogy mennyi megbízhatóságot akarnak a rendszerbe. Szinte senki nem, senki nem tagadja tőlük ezt a jogot. A tagállamok ezt transzparens módon, összehasonlítható módon kell, hogy megtegyék ugyanazokkal a mátrixokkal, változókkal, hogy az egy kormány által kitűzött célt össze lehessen hasonlítani más kormányok által kitűzött célral, és így lehet, hogy az piacot áttekinteni és ennek az elemzésnek az alapján tudjuk eldönteni, hogy szükség van-e kapacitáspiacra. Hogyha ilyen módon vezetünk be egy kapacitáspiac, akkor ez szubvenció? Nem, ez egyszerűen egy más termékre van szó, kapacitásról, ami nem energia, nem rugalmasság, hanem ez konkrét, szilárd, konkrét kapacitás és a megújulókra általános szükség van ilyen kapacitásra. Ezt több szolgáltató is biztosíthatja, ezért kell, hogy nyitva legyen a piac, nem csak a termelők, hanem a tározók, üzemeltetői számára is, ugyanis ezek együtt garantálhatják azt, hogy a rendszer a szükséges kapacitás biztosítja. Ez nem szubvenció, ez egy másféle piac, más az időhorizontja és más terméknek a piaca ez. Ez a termék hogy fog kinézni mondjuk 2050 után, amikor megvalósítottuk a teljesen dekarbonizált energiarendszert. Most ez a jövőbeni eh, dekarbonizált energiarendszer valószínűleg, a legtöbb országban százalékos eh, megújulókból áll, és amelyeket a tárolni is tudunk, és egy olyan rendszer fog működni, tehát ami eh, teljesen megújulókra épül, plusz a tárolásra. Nagyon jelentős beruházási költségeket igényel ez, nem változó költségekkel több esetben, és lehet, hogyha a, szén, hogy a széndiokszid árak már nem lesznek relevánsak, mert nem lesz széndiokszid kibocsátás. Tehát itt csak állandó költségek lesznek, fix költségek, és itt kapcsolódik az egész a távközléshez. Néhány évvel ezelőtt az információ az adott mennyiség után fizettünk, illetve hogy mennyi ideig vettük igénybe a vonalat, a hálózatot, ma ez már nem így van. Ha otthon vagyok, senki nem ugye meg, hogy mennyi információt, mennyi adatot tudok házamba fogadni vagy bevinni. Nagyon sok esetben valószínűleg a jövőben az energiarendszereink is így fognak működni, eh, azaz eh, a kapacitás lesz a releváns változó. Egy olyan piaci tervre van tehát szükség, ami ilyen irányba mozdít majd el minket. Eh, elhangzott egy kérés az ajánlat forrásáról, tudom, hogy ez több helyen probléma, például a Csehköztársaságban és másutt is Közép-Európában. Szerintünk több likviditás, több ajánlat szükséges, de nyilván, hogy azért lennek, ennek lennének strukturális korlátai is, hálózat van, fizikai korlátok, de el kell kerülni, hogy politikai korlátok legyenek, fizikai korlátokra van szükség, strukturális és technikai határokra. A hálózati kódba lehet meghatározni, hogy ez mekkora legyen, és hogyan lehet ezeket módosítani, hogyha kiderül, hogy nem működnek jól. Elhangzott egy e, kérdés, kapacitáspiac versus e, határidős piacok. E, az első maximum három évig folyhat a kereskedés. Általában a legtöbb beruházó, talán valószínűleg az összes beruházó ezt nem tartaná elég hosszú időnek a beruházáshoz. Ezeknek a beruházásoknak ennél hosszabb időtávra szóló árjelzésre van szükségük. Nem elég, hogy most tudják a jövőre mennyi lesz az árvegy 2017-ben, de jóval előbbre kell tudni tekinteniük. És eh, határidős piacok ezt eh, nem tudják. Hogyha olyan piacot akarunk, ahol az igény, a kereslete meghatározó, akkor nem csak a termelésnek kell az igényhez igazodni, hanem fordítva is. Ugyanis az igény alapján olyan hálózatra van szükség, ami ezt képes kezelni, azaz az összes valós idejű egyensúlyt tudja kezelni, így tudjuk biztosítani, hogy az összes kihívást is kezelni lehessen. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom megválaszolni a képviselők igen fontos kérdéseit. Szeretném önnel kezdeni, és azzal, amit ön mondott a rendszerről. Azt hiszem, ön felvázolta, hogyan is néz ki a helyzet jelenleg. Európában a megújuló energiák előmozdítása különböző sebességgel történik a különböző tagállamokban. Nem tudunk egy olyan megállapodás, meg, megoldást biztosítani, amely mindenki számára kedvező, sem a hálózatokra vonatkozólag, sem az ágazatokra vonatkozólag. Már 2001-ben, 2000-ben segítettem a parlament munkáját, az Európai Bizottságban már akkor is arról álmodoztak, hogy legyen, lesz majd egy harmonizált támogatási rendszer. De végül nem igazán támogatták a szereplők ezt a megoldást, én már nem pazarolnám az időt arra, hogy ilyesmiben gondolkodjunk a közös nevező annyira kicsi lenne, hogy nem igazán tudnánk elérni vele a 27%-os minimum célt. Ezzel rátérnék arra, amit Langen úr mondott. Meddig lesz szükség árbiztonsági intézkedésekre, illetve lesz-e szükség ilyenekre? Igen, lesz. Ugyanis nem ideális világban élünk. Az energia ágazat viszont a maga részéről rendkívül bonyolult. Az energia ár az rengeteg elem kapcsolódik, különböző támogatások, internalizált és nem internalizált támogatások, és vannak olyan országok, ahol meghatározott árak meghatározott árszabás történik a háztartási energiafelhasználása például, az ipari energia felhasználása, és így tovább, és így tovább. Rengeteg tényező hat együtt, és hogyha 2050-ig át akarunk állni a megújulókra 100%-osan, vagy 2040-ig 50%-ra, akkor beruházási biztonságra van szükség. Egy olyan technológia esetében azonban, ahol tőkeköltségek vannak, de alig vannak működtetési költségek, kell egy bizonyos küszöb, amelyre vonatkozólag azt mondja a bank, hogy igen, ez a leghatékonyabb finanszírozás, mert nincs kockázati prémium. A skandináv képviselőnek mondom, igaza van, és nem is szerettem volna csak a megújuló energiákról beszélni, és a megújuló villamos energiatermelésről, Tulajdonképpen a Langen jelentés is minden bizonyal hangsúlyozni fogja majd, hogy vannak olyan ágazatok, amelyek nem igazán működnek jól a megújulókkal. Ilyen a közlekedés például, és így tovább van, ahol jóval jobban, sokkal jobban működnek ezek, például Svédországban. Aztán, ami a gázkapacitásokat illeti, illetve a gázkapacitásokra vonatkozó kérdést. Nem könnyű megválaszolni ezt a kérdést. Németországban azt mondhatjuk, hogy nagyon sok a régi szénfűtésű erőmű. Ha lenne egy olyan program, amely ezek kivezetéséről, kivonásáról szól, akkor minden bizonyal könnyebb lenne a megújuló energiák helyzete. Az integrációs eszközökre térnék most át, rengeteg ilyen van. Érdekelt az egyik társelőadóm ötlet erre vonatkozólag, de a megújuló energiák is változnak, egyre nagyobb a kereslet, figyelembe kell venni a kereslet kínálat viszony változását. Vannak különböző projektek, amelyek egészen új rugalmasságot biztosítanak. A rendszernek az a szépsége, hogy reagálhatunk erre a rugalmasságra. Hatalmas a változás például a keresleti oldal kezelésében, és így tovább, de egy kapacitás mechanizmus, a kapacitás piac létrehozása úgy gondolom mindenki számára hátrányos volna. Hátráltatná az előrelépést, és nem adna biztonságot azoknak, akiknek még mindig szerepel a szén, energia a portfóliójában. Most pedig a támogatásokra térnék át. Egyetértek azzal, hogy az infrastruktúra változása szempontjából és a fenntartható energiainfrastruktúra változás Európában és globális szinten valószínűleg új támogatásokhoz vezet majd. Pontosan erről beszéltem a diámon is. A rendkívül régi atomerőműveket biztonsági okokból már rég-rég ki kellett volna vonni a forgalomból. Azokra hatalmas pénzeket kell majd költeni, nem tudom, hogy a bizottság ezeket az összegeket szerepelteti-e majd a dokumentumaiban, de erre nincsen pénzünk egyenlőre. Biztos vagyok azonban abban, hogy ez sok pénzbe fog kerülni, hogyha biztonságos világban szeretnék élni a jövőben. Infrastruktúrás támogatási programokra lesz szükség az atomerőművek és a szénerőművek bezárásához. Ezt meg kell nevezni, és ki kell mondani. Köszönjük szépen, és a harmadik előadónk következik most questions address similar issues. So. Köszönöm. Volt, megpróbálom csoportosítani a kérdéseket, válaszokat. Először is Langen úr a egy napon belüli piacra kérdezett rá. Én azt mondanám, hogy az egy napon belüli piac nem a probléma része, hanem a megoldás része. Miért van ez így? Az elmúlt években sok történt azért, hogy ez a típusú piac még közelebb kerüljön a valós időhöz. Jelenleg most a szállítás előtti 30 percnél tartunk. Európában ez itt most 60 perc, mert hogy együtt kell működni a TSO-knak, úgyhogy még csak itt tartunk. Van egy példa, vagy látok annak is a példáját, hogy ez, hogy mit, hogyan, haj, hogyan tehet valamit ez a típusú piac az energiahatékonyságért. Tavaly a napfogyatkozás alkalmával nem lett volna enélkül elég az úgynevezett fizikai grádiens. Nos, a TSZ-ok tudták, hogy az egy napon belüli piacra támaszkodhatnak, és ezért az egyen, egyensúly hiányt sikerült kiigazítani. Úgyhogy a két dolog kiegészíti egymást, a rendszer biztonságát közösen adják ezek, ez az egy napon belüli piac, vagy az aznapi piac nem old meg minden problémát, de kapcsolódik a kiegyensúlyozó piachoz. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egy európai megközelítést kell kialakítani, és ehhez és ebbe be kell integrálni a megújuló energiaforrásokat, ami még nem mindig megoldott. Néhány szót egy másik témáról. A 15 perces kiegyenlítő szerződésekről ezt most már lehet határon átnyúló módon is alkalmazni. Egyre többen elkezdik ezt használni, úgyhogy egyre több energia előállító is részt vesz ebben, ezen a piacon. A cél az, hogy a kiegyensúlyozás a nap 24 órájában és a hét 7 napján megoldható legyen. Az erre induló intézkedéseket kéne továbbiakban még ösztönözni. Hadd emeljek ki még valamit. Ez a jelentésben nem egy kritikus pontként jelenik meg, de ez fontos, hogy a dolgokat egymástól elválasszuk. Például a klímaváltozással kapcsolatos célkötőzéseknél ott van az LTS e Európában, ezt meg kell erősíteni úgy, hogy a széndiokszid szint csökkenjen. De ennek, en, ez nincs benne az energiapiaci dizájnban, hiszen ettől csak bonyolultabb lenne a tehát nem kell mindent összekombinálni. Több kérdés is érkezett a kapacitáspiacról. Nem egyértelmű úgy tűnik az, hogy mit jelent a kapacitáspiac. Engedjék meg, ha megpróbáljam elmagyarázni. Nos, a mi szempontunkból egyértelmű az, hogy bármilyen piaci dizájnt alakítunk ki, az biztos, hogy a kapacitást valahogyan honoráljuk. honoráljuk. Érdekes ez itt. Már a mostani piacon is ez valamilyen szempontból megnyilvánul, például a kiegyensúlyozó piac, a balancing market, ez is honorálva van. Én a kapacitás honorálásra helyezném először a hangsúlyt, ott kéne először megoldani a problémákat. Talán ezt még fejleszteni kéne. A megújuló energiaforrások támogatása néhány országban úgy működik, hogy ösztönzik a kapacitásba történő befektetés, függetlenül attól, hogy később aztán milyen, hogy később aztán termele egyáltalán valamit ez a kapacitás. Nos, hogyha a, tám- a támogatás az energiapiac áraival összefügg, az lehet gond. Politikai, gazdasági okból, bármilyen okból. Mindig érdemes biztos technológiákat, újszerű, úttörő technológiákat támogatni, kísérleti projekteket, hogy versenyképesek legyenek és megijenek a, megálljanak a saját lábukon. De mindezt úgy kell tenni, hogy a csupán energiapiacsal ez ne interferáljon. Például egy új energia termelőt lehet úgy segíteni, hogy a számára szükséges összegeket összegekhez így hozzájusson, és ezáltal tudjon termelni, energiát termelni, és aztán el tudja adni. Ez azt jelenti, hogy így a hatékonytalanságokkal is tudunk, a hatékonytalanságokat, vagy a hatékonyság hiányát is tudjuk kezelni. Nos, ha ezt így tesszük, akkor igazi különbség nincs a megülő energiaforrások és a hagyományos technológiák között. Vannak olyan hagyományos technológiák, amelyek nagyon rugalmasak, amelyeket érdemes támogatni, de ugyanígy kell ezt tenni egy elsődleges kapacitás támogatás, és utána segíteni kell az adott vállalatot, hogy az eljusson a piacra. Elnök, köszönöm szépen, mind a három szakértőknek, szakértőknek szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm az expozét, köszönöm a válaszaikat is köszönöm, hogy időt szántak ránk. Ez nagyon hasznos volt számunkra. Taps! straight forward uh, because we are slight. Folytassuk, mert kifutottunk egy kicsit az időből. Jön a második eh, panel, a villamosenergia hálózatok üzemeltetői és a szabályozók, tehát hálózatüzemeltetők és eh, szabályozók. Eh, Peder Ostermark Andreasen úr az első előadónk. Andreasen úr az Enso e választott elnöke, ez az Európai e, Szállítási vagy Átviteli Hálózat Üzemeltetők e, Európai Szövetsége, és emellett elnöke és vezérigazgatója az EnergyNetnek, e, amely egy Dán gáz és villamosenergia TSO. A, ön az igazgató tanács tagja az ENSZO-nál, ezért nem az energia vagy villamosenergia termelők, hanem inkább az üzemeltetők és a szabályozók álláspontját ismeri, ez számunkra nagyon érdekes. Nagy figyelemmel fogjuk hallgatni önt, hiszen az energiaterv, energiapiaci tervünk, új modellünk az alapvetően villamos áramra vonatkozik. Köszönöm, Buszek úr, tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. A, az ipar és a parlament közötti párbeszéd nagyon hasznos, hogy meghallgassuk az önök gájait is. Az NCOE szempontjából fogok beszélni a Lange jelentésről. Nagyon jó ez a jelentés, és biztos vagyok abban, hogy amikor elfogadják, ez eredményes, sikeres lesz. A TSO-k, az átvételi hálózat üzemeltetők üdvözlik az új EU programot, az új modellet, Tudjuk, hogy 2030-ig a rendszereinkben 27%-a eh, megújulók arányas, és később ez fölmegy 45 vagy akár 50%-ra is. Kérdés az, hogy ez fenntartható és megfizethető-e. A TSO-k szempontjából erre egyértelműen igen a válasz, igen, ez megfizethető, fenntartható. A bizottság és a parlament véleménye nagyon érdekel minket arról is, hogy hogyan tudjuk kialakítani a piacokat és az infrastruktúrát, hogy elérjük ezt a kitűzött célt. A 45 vagy akár 50 százalékos megújuló arány elérésének a legfontosabb kritériuma a rugalmasság erre van mindenképpen szükség, hiszen Dániában ugye alapvetően szélenergiára épülnek a megújulók, itt láthatják eh, az ábrán, hogy hogyan alakul, és miért szükséges a rugalmasság. Ugye Észak-Németországban és Dániában még sokszor rosszabb a helyzet, tehát még nagyobb az ingadozás, hogy mikor van szél és mikor nincs, illetve ez ugye viszonyul a kereslethez, amit itt szürkével látnak az ábrán. Tehát vizsgálni kell a kérdést az elosztók szempontjából is, ugyanis a nap és a szél segítségével elő, egy eljállított energia bekerül a hálózatokba, és szekvenc francia gazdálkodásra is szükség van. Nagyon sok eszköz van már a toolboxunkban, és ezek folyamatosan fejlődnek. Még több megújulót akarunk integrálni a rendszerbe. Itt a legfontosabb üzenet az, hogy amikor fokozatosan kivezetjük az úgynevezett priority dispatch-et, hogy felváltsuk ezeket a, a megújulókkal, nagyon fontos, hogy árjelzésekre alapozzuk ezt. Néhány perce valaki azt mondta, hogy a prioritási hozzáférés megszüntetésével nem értenek egyet. De hát már ma is a megújulóknál van prioritást élvező hozzáférés, hiszen már most is ott operálunk zero, zero piaci értékkel, tehát a hálózatban a megújulókat, megújulók prioritást kapnak, és ezeket táplálhatják be először a hálózatokba. Nagyon sokszor szorítjuk vissza a nap és a szélenergiát, már most is a rendszereinkben. De hogyha nagyon negatív az árjelzés, hát akkor ha nincs meg a megfelelő infrastruktúra, akkor nem tudjuk majd tovább szállítani ezt a villamos áramot. De itt nem csak a megújulókról van szó, hanem piac, a piac újra tervezéséről, az egész piacról beszélek. hogy mi hogyan reagálunk arra, amit a bizottság és a parlament javasol, az ár jelzéseket kell erősíteni, hogy az árak valóban a piacon uralkodó szükösséget tükrözik. Egy ideális világban mondhatjuk azt, hogy a termék ára a termék összes jellemzőivel rendelkezik. De hogyha a villamos áram árát nézzük, akkor igazából ez csak az adott erőműnek a költségstruktúráját viseli, hordozza magán. Ezért van szükség arra, hogy a, a termék szükösségét valóban tükröző árak legyenek. És ezt a rugalmasságot, a szükösséget tükröző árat, ezt újra kell építeni tehát mi e felé megyünk, több piac, piaci jelzések ahhoz, hogy tényleg a szükséges rugalmasságon alapuló jó árakat tudjunk meghatározni. A rugalmasság fontosabb, mint a kapacitás alapvetően. És itt megint csak a fogyasztók játszanak nagyon fontos szerepet, ezért mi azt kérjük, hogy a TSO-k és a DSO-k minden szempontból szorosabban működjenek együtt. Mi az önök ajánlásait követjük, hiszen az elemzésünknek ez az alapja. És van egy dolog, amit mi is javaslunk, és ami a Lange jelentésben is benne van, szükség van egyfajta eh, európai módszert arra a megfelelőségi elemzéshez, európai szinten, nem csak tagállami szinten. Ezért eh, mi egy ilyen eszközre teszünk ki javaslatot, ami, és javasoljuk, hogy ez egy jövőbeni jogszabály részét alkossa. Ha több megújulót akarunk a rendszerbe, akkor az országok és az ISO között szorosabb együttműködésre van szükség. Mi már elég régóta itt vagyunk, már léteztünk, még mielőtt az Európai Unió létrejött, úgyhogy nekünk az együttműködésben kitűnő referenciáink vannak. De most még több együttműködésre van szükség. És ezért hozunk létre sok együttműködési kezdeményezést, erősíteni akarjuk a tervezést, a monitorozást és az implementálást, nem csak a jelenlegi időszakra, hanem majd a nagyobb megújuló arányjal rendelkező rendszerek esetében is. És ezért, ahogy mondtam, a helyi TSZ-ok és a az önkormányzatok is szorosan kell, hogy együttműködjenek. Persze meg kell értenünk, hogy mi nem ilyen szabadon a levegőben levegő atomok vagyunk, mi a TSZ-ok, hanem politikai támogatásra és a szabályozóhatóság támogatására is szükségünk van. Erre rendelkezünk Európában is, és az egyes országokban is. És szükség van egyfajta szabályozó és politikai keretre is, ami szolgálja ezt az együtt, szoros együttműködést. Ezért szeretném, ha a bizottság, a parlament és a helyi önkormányzatok tudnák biztosítani számunkra ezt a politikai támogatást. ezt ezt, ez persze már most is létezik, ez a támogatás, de talán lehetne tovább erősíteni. Az észer mandátumának az erősítésével, és arra is lenne talán lehetőség, hogy az észer jelenlegi mandátumát felülvizsgálják, és talán a, ki, eh, a szabályozásban meglévő hiányosságokat eh, megszüntetik, bevezetnek egyfajta rugalmasságot és regionális eh, megfelelőségi elemzéseket. Köszönöm szépen, nagyon világos és erőteljes üzenetet. Ezt számunkra is, és az Európai Bizottság számára is rendkívül fontos könnyebb így megértenünk ezt az egész egész kérdéskört. Most pedig eh, kérem Donald van Beveren urat, aki az EANDIS eh, a regionális rendszer üzemeltető képviselője Flandriában, és eh, hálózati megoldásokkal foglalkoznak. Ő a következő előadónk és hogy mondjam még el, hogy Van Beveren úr a Genti Egyetemen végzett magas és mély építési mérnök. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm a lehetőséget, hogy itt az hálózatüzemeltetők szempontjait ismertethetem. Beszélek majd példákról, amiket követhetünk, és arról végül, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni. Kezdjük a kihívásokkal más előadók előttem is már beszéltek erről, a megülókkal kapcsolatos decentralizáció, a villamosítás, tehát a, az elosztó hálózatok üzemeltetői kellett, hogy alkalmazkodjanak, és egy sor e, technikai, technológiai megoldást e, valósítottak meg. Egy teljesen szétválasztott már az üzleti modellünk, tehát az unbundling az megvalósult. Mi voltunk az európai osztálynak a stréberei, a legjobb tanulói sok tekintetben, de talán az unbundling tekintetében nem. Most ha megnézzük Európában a DSO-k helyzetét, itt nagyon nagy a különbség az unbounding mértékét illetően, azután, hogy milyen nagyok ezek a eloszló üzemeltetők, a DSO-k, és hogy mennyire intelligens megoldásokat alkalmaztak. Itt országonként és régiónként is nagyon sok a különbség. Hogyha most az e-, energia rendszerek átalakítása kapcsán beszélünk a DSO-k uh, új szerepéről, nagyon sok új feladatot, tevékenységet kapnak, és egyre fontosabb szerepet játszhatnak. Itt felsoroltam, hogy mik ezek a feladatok, semleges piaci facilitátor, az energiahatékonyság is fontos, az intelligens uh, fogyasztás uh, mérés, azután független adatmenedzsment, technikai problémák megoldását célzó megoldások. És gondoljunk arra, hogy ezeket a tevékenységeket, ha nem végezheti el a DSO, akkor feketén-fehéren nem tud kellő értékelést végezni ezért, hogyha nincs teljes unbundling szétválasztás a DSO-k esetében, hát mindenképpen gondoljunk el a független és a semleges szavak jelentésére. Egyre több szerepe és fontosabb szerepe lesz tehát a dso oknak de nem csak előnyökről, hanem hátrányokról is beszélhetünk. Ugye előnyös kell, hogy legyen a feladatuk ellátása a piac fejlődése szempontjából. Persze a DSO-k között találunk egészen új vállalkozásokat, startupokat is. A megoldások interoperabilis, interoperabilitása is rendkívül fontos. Meg kell néznünk, hogy a hálózatüzemeltető tevékenységének milyen keretei vannak, milyen minőségű a szolgáltatás, mennyire innovatív a szolgáltatás. Mindenek előtt úgy gondoljuk, hogy a, az esetleges hátrányokra rátérve, ezeket drasztikusan lehet csökkenteni, hogyha a hálózatüzemeltető valóban önállóan, azaz unbounded működik, tehát ilyen módon a hátrányok nagy részét meg lehet szüntetni. Mi nagyon elkötelezetten szeretnénk a tevékenységünk kereteit tágítani, egyértelmű funkcionalitásokat szeretnénk felvállalni, és teljesítményindikátorokat nyilvánvalóan teljesítenünk kell. És végül, ez nyilvánvaló, a kereskedelmi vagy gazdasági szereplők számára in, in, meg kellő innovatívak kell, hogy legyünk. Belgiumban elosztás, elosztó hálózat üzemeltetőként az innovációs tevékenységünk legfontosabb eleme az intelligens hálózatokba történő beruházások. És úgy gondoljuk, hogy eh, erre rá is vagyunk utalva. Említettem, hogy néhány példát fogok felhozni, kettőt említenék. Belgiumban a DSO-k eh, létrehoztak, vagy létre akarnak hozni egy cleaning house, egy elszámoló központot közösen. Itt erről van szó, hogy itt ebben a központi elszámoló központban az elosztás szintjén lévő összes adatot, adatnak az elszámolása történik, tehát ez egy ilyen közös piaci platform lesz az ezen a szintű piaci részvevők számára és itt új szerződés típusok már az energiapiac fejlődését fogják tükrözni, a piaci bizottságokban is részt veszünk mi DSO-k, a minden érintett szereplővel együtt, de hát tulajdonképpen a DSO-k azok, akik investálnak. A következő szempont továbbra is működő operatív rugalmasági piac működik Belgiumban, azaz a lakossági ügyfeleink, ez talán még nem igaz, de a vállalati ügyfeleink számára ez a rugalmasság már teljesen adott. Független adatkezelők is vagyunk, és semleges piaci facilitátorok. Itt tulajdonképpen a rugalmassági piacon a TSO-k, a szállítási hálózat, vagy átviteli hálózatok üzemeltetőinek a munkája kapcsán mi is részt veszünk a piaci munkában, tehát megkönnyítjük a TSO k munkáját, de igazából nem ugyanolyan jogi hátterű szereplőként, mint az ESO-k. Most nézzük meg kicsit a fogyasztók helyzetét. Ugye mindig azt akarjuk, hogy tudatosak legyenek a végfogyasztóink, hogy a energiahatékonyságot komolyan vegyék, szeretnénk elérni, hogyha csatlakoznának megújuló energiákkal a hálózathoz, és segítünk, hogy a fogyasztási túl csúcs időszakban csökkentsék a felhasznált villamosáron mennyiséget a fogyasztók. Nyilvánvalóan a szabad szolgáltató választás rendkívül fontos. Ez a vállalati ügyfeleknél már egyfajta agregátorként működünk, tehát ott már létezik szabad szolgáltató választás, és mint ahogy mondtam, a rugalmassági piacban is szeretnénk, hogy a fogyasztók is részt vennének. És végül szükséghelyzetekben is a fogyasztói részvételt szeretnénk biztosítani olyan módon, hogy a hálózathoz való hozzáférést esetleg vészhelyzetben csökkenteni lehessen, hogy a teljes összeomlást meg tudjuk akadályozni. Örömmel várom a kérdéseiket, köszönöm szépen. And our... Köszönjük szépen ezt az előadást. A következő felszólalunk pedig Anagret Grövel asszony aki a nemzetközi koordinációért fe, felel, a német elektromos energiával, földgázzal, telekommunikációval, postai szolgáltatásokkal és vasúttal foglalkozó szövetségi ügynökségnél dolgozik, és az Európai Energetikai Szabályozók Tanácsának is tagja, valamint az ACER szabályozó testületek, szabályozó, szabályozói testület tagja is. Nagyon érdekelne, hogy ön mit gondol a témánkról, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy meghívta a szabályozókat, és németül beszélek, mert azt hiszem, hogy itt elsősorban a német szabályozók véleményét kell képviselnem, a német szabályozó képviselőjéként hívtak meg. Szeretnék majd reflektálni az észölben betöltött szerepemre is. Úgy gondolom, nagyon fontos a kiindulási pontot szemléltetni, a kiinduló pontunkat szemléltetni. Két integrációs feladatunk van az energetikai rendszer átalakításánál, és a kiinduló pont, a kiindulási helyzetünk viszonylag problematikus, hiszen a tagállamoknak a tagállamok hatáskörébe tartozik a 149-es cikk értelmében a nemzeti energiamix meghatározása. Ezt mindig látnunk kell, amikor az európai szintű megoldásokról beszélünk. Meg kell teremtenünk az egyensúlyt, ahogyan erről a jelentés is szól. A központosított és a decentralizált megoldások között. Milyen két integrációs feladat vár ránk az energia ágazatban, erről is szó esett már. Egyrészt integrálni kell a megújuló energiákat a piacba, a hálózatokba, a kereskedelembe, és ez nyilván kiigazításokat követel meg, és beszélhetünk az európai szintű integrációról a másik oldalon, az európai belső piacról az energia területén. Ezt a két vetületet egyszerre kell szem előtt tartani, és így tudunk csak megfelelő megoldásokat találni. Nem szabad a kettőt ellentétbe állítani egymással. Ez egy nagyon fontos kiindulási pont a következő gondolataim szempontjából. És úgy gondolom továbbá, hogy legalábbis a Német Szövetségi Hálózati Ügynökség részéről úgy gondoljuk tehát, hogy a, egy energy only marketre van szükség, tehát egy, egy piaci alapú megközelítésre. Annak érdekében, hogy ez a piaci alapú megoldás működjön, és az ár jelzések ki tudják fejteni hatásukat, az, hogy ezeket a piacokat először is békén kell hagyni, kell őket kell hagyni, hogy torzulásmentesen működjeni tudnak, tudjanak. Ehhez szükséges az, hogy a hosszú távú keretfeltételeket megváltoztassuk. Itt vannak a rövid távú és a hosszú távú, a rövid távú árjelzések, és a hosszú távú beruházási szükségletek. Ezek széttartanak, de ezt nem lehet most a szubvencionálással megoldani. Úgy kell ezt megoldani, úgy, hogy meg, úgy kell ezt megoldani, hogy megengedjük a torzulásmentes piac működését, ez is világosan kiderül a jelentésből, és mi osztjuk ezt a nézetet. Ez azt jelenti, hogy a kapacitás piacokat nem tartjuk szükségesnek. Azt is jelenti ez továbbá, hogy egy átmeneti időszakot követően a megújuló energiák területén is gazdasági ösztönzőkre lesz szükség, a tekintetben, hogy piaci alapon működjenek. Ez a fejlődés, ez az irány azt hiszem már most érvényesül, a megújulók kezdeti támogatásához szükséges filozófia, amely egyfajta produce and forget filozófiához vezetett. Erről beszélünk ugye sokszor, és Németországban, de Európa szerte is lassan elköszönünk ettől a modelltől, ami szerintem helyes. Ez is a torzulatlan, rendes gazdasági magatartáshoz vezet, és csak így tud az Energy Only Market működni. Ez azt is jelenti, hogy hosszú távon a megújulókra vonatkozólag új megközelítésre lesz szükség. Németországban megreformáltuk a megújuló energiaforrásokra vonatkozó törvényt, és ezzel a piaci eszközökre tértünk át annak érdekében, hogy ezt a magatartást ösztönözzük. Az úgynevezett Priority Access természetesen még létezik, de ez, az is nyilvánvaló, hogy ez nem lesz időtlen időkig így. Fontos, hogy a piac összes eleme torzulatlanul működni tudjon, más különben az ármechanizmus nem fog működni a jövőben. Minden bizonyal helyén való az, amit az előttem szóló is mondott. Nagyon fontos az, hogy megengedjük a kellő rugalmasság érvényesülését Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy erre a rugalmasságra minden oldalon szükségem van, szükség van, nem csak a kínálati oldalon, hanem a keresleti oldalon főként. A rugalmasság a keresleti oldalon egy olyan elem, amit nagyon nehéz bevezetni, hiszen különböző keresleti csoportok vannak, Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ezen az oldalon a tőzsdéken bevezettek már bizonyos termékeket, amelyek ezt lehetővé fogják tenni, és úgy gondolom, hogy itt még további elemek is szerephez jutnak majd. Hogyha Eddig eh, jobbára kereskedelemről beszéltem, akkor még hadd említsen meg röviden azt, és itt a, lényegében a szabályozók jutnak szerepez, hogy mindez nem működhet egy jól képített hálózati infrastruktúra nélkül, és a termelői oldalon bekövetkező változásokat az infrastruktúrában is figyelembe kell venni. Itt említeném a hálózati fejlesztési tervek eszközét, amelyek tíz éves horizonttal rendelkeznek. Németországban az energetikai átállás óta intenzíven dolgozunk a hálózatokba való új beruházásokon, annak érdekében, hogy a megváltozott energiatermelői struktúrára tükröződjék ebben. Ezt is nagyon fontosnak tartom, ennek a fontosságát talán eleinte alábecsültük. Fontos tehát, hogy a hálózati infrastruktúra változása kövesse a termelői változásokat, ez pedig a szabályozók feladata, nem csak nemzeti szinten, hanem mindenek előtt a határokon átívelő a határokon átívelő tevékenységben. Az interkonnektorok itt nagyon fontosak e tekintetben. Főként a közös érdeket szolgáló projekteket emelném ki ennek kapcsán. És vannak olyan szabályozói ösztönzők, amelyeket részben már alkalmaznak, és cross-border cost allocation. Ez egy olyan fontos eszköz, amelyel A költségek megoszlása határokon átnyúlóan lehetségessé válik, olyasmi ez, amiben az észre koordináló tevékenységet végez, de a nemzeti szabályozók ezt végre is hajtják. Ez még egy dolog, amit meg szeretnék említeni így a végén. Nyilvánvalóan szükséges az európai koordináció megerősítése, különösen a régiók révén, erről is hallhattunk már néhány szót. Az energia uniós közleménynek az Európai Bizottság része ez is egy fontos részét képezi. A legfontosabb azonban az, hogy ez a koordináció a nemzeti szabályozók és az ügynökség együttes tevékenysége révén jön létre. Ezt a két oldalt kell szem előtt tartani, és a szabályozóknak igen fontos rész jut a munkacsoportok, munkacsoportokon keresztül, a szabályozók testületén keresztül is, amelynek én is tagja vagyok. A határokon átnyúló dimenzió és az európai dimenzió a szabályozásban így valósítható meg. Hogyha megerősítjük az észet, akkor azonban az egész rendszert meg kell erősítenünk, amely az ügynökségek és a nemzeti szabályozók között áll fenn. Az acer a szabályozók platformjaként hozták létre annak idején, a nemzeti szabályozói feladatok koordinációjának feladatával, de ez csak akkor működik, hogyha a nemzetállami szint és az európai szint közötti kommunikáció megfelelően működik, ennek az előfeltétele viszont egy olyan irányítási rendszer, amelyen belül a szabályozók megfelelő szerephez jutnak, megfelelő beleszólási hatásköreik vannak. Hogyha megerősítjük bármilyen módon az észert, akkor ezzel párhuzamosan az észre működési irányítása szabályait is ki kell igazítani, ez nagyon fontosnak tartottam még végül megemlíteni, elnézést, hogy kicsit túléptem a felszólalási időmet. Semmi gond, mondja az elnök, nagyon szépen köszönjük. A jelentéstevőnket kérjük meg, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Főleg a második panelben nagyon érdekes új gondolatokat hallhattunk. Az első kérdésem Andrészen úrhoz szól. Az együttműködésnek milyen fórumai vannak? Ismerjük a pentalaterális fórumot, amely a szállítási rendszerüzemeltetők együttműködésének az egyik fóruma, vagy ha nem a legfontosabb. Milyen fórumot tudnának önök elképzelni, emellett, és másodszorban a bizottsági javaslatban áll néhány sor az adatok rendelkezése állásáról. A szállítási rendszer üzemeltetőknek több adatra lenne szükségük? Vagy inkább Van Béren úr, az ön kollégájának a megközelítése a helyén való, mi szerint ezt a szállítási rendszer üzemeltetők szintjén jobban lehet kezelni, részben a fogyasztói adatbiztonság szempontjából és a fogyasztónak öm, nyújtandó rugalmasság szempontjából is. Van Bérenc úrtól szeretném azt megkérdezni, hogy az érdekes belga rendszert mennyire szeretik az ügyfelek, és van-e valamiféle köztes mérleg, vagy félidei mérleg, vagy értékelés arról, hogy a rendszer mennyire működik jól. Grővel asszonytól a következőt szeretném megkérdezni. Mi a parlamentben nyilván gondolkodunk azon, hogy az észre milyen feladatokat lehet átruházni. Érdekelne, hogy az ön tapasztalata szerint a koordináció és standardizálás milyen lépéseit tartja észszerűnek európai szinten a szabályozói testületek együttműködésén túl. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kumpolanácsi asszony következik. Köszönöm szépen, én nagyon rövidre fogom, és egyszerű lesz a kérdés, nem tudom, hogy a válasz is ennyire egyszerű lesz ez. Önök szerint mi az ideális rugalmassági szint a rendszerben? Bizonyára Nyilván akkor is szeretnénk energiához jutni, amikor nem fúj a szél, nem süt a nap, Szeretnénk, hogy mindez gyorsan történne. Nem tudom, hogy a különböző energiamérő szerkezetekre milyen szabályok vonatkoznak, ez nyilván eltérő, eltérő különböző országokban, de ott van például a tárolás kérdése is, ez nem túl költséghatékony jelenleg, ami a rugalmasságot illeti, vannak olyan rendszerek, amelyek 10 perc alatt képesek elérni a kért eredményt, és kérdés, hogy ennek a, ennek a rugalmasságnak az ára vajon kit fog ez terhelni? A TSO-t, vagy a hálózatüzemeltetőt, vagy az előállított? Köszönöm. Telicska úr következik. Köszönet még egyszer. Nagyon izgalmas dolgokat hallottunk itt a szakértőktől, és elgondolkodtatókat. A helyzet azonban a piaci oldalról nem ideális. Elnézést kell kérnem, de amint folytattam a kérdést, el kell mennem, mert dolgom van, de a kollégám itt marad, úgyhogy feljegyzi majd a választ. Nos, a prioritásos hozzá, a hozzáférés kérdését már az előző panelben is megvitattuk. Erre vonatkozó lennének kérdésem. Anderson úr. Ha jól értettem, vagy jól emlékszem, akkor politikai támogatásról beszélt, tehát hogy a TSO-kat valóan kellett támogatni a szállítási rendszerüzemeltetőket. Említette a kapacitás növelést, de a mandátumról is nem tudom, hogy jól értettem, vagy nem. Pontosan hogy értette az ACER mandátumának felővizsgálatát? Mire lenne szükség ön szerint? A szakértő asszonyhoz is lenne egy kérdésem. Utalt arra, hogyha az ASZER-t megerősítik, megtámogatják, akkor itt az igazgatási aspektusokra is gondolni kell. Ez lehetséges, hogy így van. Ha több időnk lenne, akkor erről elbeszélgetnénk, mert úgy látom, hogy ön mindezt párhuzamosan képzeli el. A piacok folytonos integrálódása, ami szerintem alapvetően az ipar feladata, illetve ezt párhuzamosan elvileg kéne követni valamilyen kormány vagy igazgatási folyamatnak. Még egy kérdés. Az, az energiapiac integrációja felé tartunk. Önök szerint európai szinten mit lehet Ez ügyben tenni, illetve mit kell átvenni, milyen feladatköröket kell átvenni a nemzeti hatáskörből, és elnézést kérek, hogy el kell mennem. Köszönöm szépen, Szaudargász kolléga következik. Köszönöm szépen. Egy konkrét kérdésem lenne. Azt szeretném tudni, hogy hogyan vélekednek a tengeren lévő szélerőművekről. Mennyi idő alatt kerülnek, kerül el az itt generált energia a hálózatba? Mit gondolnak a tenger alatti vezetékekről, kábelekről? Az ilyen projektekről hogyan vélekednek? Milyen hatásuk van a piacra? Hiszen a megül energiaforrások esetében ez nemzetközi vitételt is jelenthet, és ez lehet, hogy problematikus. Köszönöm. Elnök. Jó magam is szeretnék föltenni egy kérdést. El lehet kerülni az Európai Unióban azt, hogy a különböző rendszerek egymással interferáljanak, a hálózati rendszerek, az ezzel kapcsolatos problémákat, tehát hogy egy rendszere belül egyszerre két irányba folyik az energia. Ezt el tudjuk kerülni. Köszönöm, nagyon sok jó kérdés volt. Az első kérdés az volt, hogy milyen együttműködéstre, milyen együttműködést tudunk elképzelni Nos, 5-6 régiót próbálunk most kialakítani Európán belül, de nyilván több országra is kell gondolni, nem 42 TSO-ban kell gondolkodni, hanem 5-6 régióban. Eddig 5 szolgáltatást definiáltuk, amelyet közösen kell kialakítani, például a kapacitás kiszámítás. Ezt nem országszinten kell ezután végezni, hanem régió szinten. A megfelelőség előrejelzés is régi, regionális alapon kell, hogy történjen. Ez csak néhány példa, de ezt még ki lehet terjeszteni, nyilván szeretnénk is ezt elérni. A megújuló energiaforrások esetében több eszköz kell az eszköztárunkba. A tagállami szállítórendszer üzemeltetők is úgy érzik, hogy a jó megoldás Elképzelhető, hogy egy szomszédos országban található, vagy egy nagyobb régióban. Ezt keressük. Jó, olcsó megoldások kellenek, hogy a hálózatokat tudjuk fejleszteni. Tehát 5-6 régióval kezdjük, egy adott szolgáltatás halmazzal, és aztán ezt majd lehet bővíteni. Az adatokkal kapcsolatban is feltett egy kérdést, pontosan milyen adatokra van szükségünk. Itt az lenne a lényeg, hogy a fogyasztókban rejlő potenciált felszabadítsuk. És ehhez adatokra van szükség. Nem a TSO számára van erre szükség. A szállítórendszer, mert a szállítórendszer üzemeltetőkkel persze szeretnénk adatot cserélni, hogy jobban tudjuk ellenőrizni a hálózatokat. Azért kellene az adatok, hogy tudjuk a rendszert üzemeltetni, de azért is, és nagyon sok adatról van szó, nagyon sok adatból kell extrapolálni, és egy biztonságos helyen kell ezeket tárolni. Hallottuk a belga történetet, nem sokára Dáni, Finnországban is lesz majd egy ilyen adatbázis, vagy adatcsomópont. Más országokban is vannak tervek, hogy a fogyasztói adatokat egy helyen tároljuk, és ez sokat segít abban, hogy működtessük a rendszert, hogy új szolgáltatásokat dolgozzunk ki, amelyek rugalmasságot adnak a rendszernek, amiben a nemzeti és nemzetközi TSO-k osztozhatnak. Milyen rugalmassági szintre áhítozunk? Hát erről a piac dönt. Mi a piac mi hiszünk a piacban, hogy a fogyasztóktól, a szolgáltatóktól, vagy a különböző erőművektől származik ez majd, erről a piac dönt. Mennyi rugalmasságra van szükség? Nos, ez majd kialakul, és utána a piac is kialakul, a verseny is kialakul, és azok, akik a legolcsóbban tudják a rugalmas szolgáltatást nyújtani, azok fogják a legnagyobb részesedést megkaparintani a piacon. Who will buy it? De ki fogja ezt megvenni? A hát te ok és DSZ-ok ezt szívesen megvásárolják. Nekünk is szükségünk van a regalmasságra, a dsz is, azért, hogy ki tudjuk egyenlíteni a szolgáltatást. Egy független piacot kell kialakítani, ahol a TSO-k és DSO-k nem ellenőriznek, de mindenki berakhatja a piacra, vagy kirakhatja a piacra a szolgáltatást, és aztán bárki, amire szüksége van, azt megveheti. Elnézést, lenne egy rövid kiegészítő kérdésem. Kaliforniában az elektromos áramtermelők folyamatosan termelnők, ha nincs ha mondjuk nem fúj a szél, akkor vásárolnak valahonnan elektromos áramot, és így, és így tudnak szolgáltatni. Válasz, igen. Hát Európában más modellel dolgozunk. Nálunk a felelős felek biztosítják azt, hogy van egyensúly, és a az egynapos piacon, ezt meg lehet, tehát az egynapon belüli piacon meg lehet venni a szükséges szolgáltatásokat, és ha ezt nem teszi meg az adott fél, akkor bizony benyújtjuk a számlát. Politikai támogatása a következő téma. Milyen politikai támogatásra gondolhatunk? Ha szeretnénk koordinálni rendszer adekvácia témájában, akkor a, le, a, le, a politikusoknak, amikor leülnek, akkor meg kell beszélni az elektromos áram kérdését is. Jelenleg is léteznek támogatási rendszerek, de ez nem túl, ez nem ideális, tehát nem annyira jól, nem segít sokat az er-, megújuló energiaforrásokon. Fontos az, hogy a politikusok számára egyértelmű legyen, hogy mi a kockázat, így mi föl tudunk készülni, és nem az a helyzet alakul így ki, mint most, hogy bizonyos országokban van megújuló energiaforrás, rész, megfelelő megújuló energiaforrás részesedés, máshol nincs. Az a szer felülvizsgálata milyen acer mandátumot képzelünk el, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a regionális megfelelőségi előrejelzés megtörténik, akkor ez az egyszer számára például az ellenőrzés feladatával e, járhat, ez lenne számukra a hatás, avagy ezzel kapcsolatban lehetne egy új norma, rendszer, ez is acer hatáskör lehetne. A tengeri szélerőművek. Van egyébként Németország és Dánia között egy ilyen prototípus, ez négy szélerőmű, össze vannak kötve. A piac dönt majd arról, hogy az itt generált elektromos áramot hova adják el? Németországba vagy Dáliába? Nyilván minden az ártól függ. Ez csak egy példa. Amikor is a hálózattól távol, tehát hálózattól független kapacitást építünk. Lehet, hogy jövőben ez lesz a meghatározó. Jelenleg az északi tengerben egy hálózatot építünk ki, és úgy van ez megalkotva, hogy ha kell, akkor a hálózatot meg tudjuk nyitni, építünk oda egy szélerőművet, és becsatlakoztatjuk a hálózatba. Tehát mindezt ilyen integrált módon kell megtenni. Loop flow kérdése. Meg tudjuk -e ezt oldani? Két dologról van itt szó. Egyrészt az infrastruktúra nem megfelelő, másrésztről pedig másrésztről pedig az árazási vezetek nem jól vannak kialakítva. Németországban nem ilyen van, nem nagyon van ilyen probléma. Ha elég nagy az infrastruktúra, akkor ezt meg tudjuk oldani. Egyébként erről jövőre jelenik majd meg egy tanulmány, jövő májusban vagy júniusban, és akkor ezt bizony meg fogjuk beszélni, úgyhogy akkor be kell kötni a biztonsági öveket. Mit élszók? azt gondoljuk, hogy az infrastruktúr kiépítését föl kell gyorsítani, hogy ilyen katasztrófák ne legyenek. de a megfelelő ár zónázás megoldást jelenthet. Az előző panelben a nagyobb zónákat vázolták, mint megoldás, de szerintem ez illúzió. Mert a piac mindig is a fizikát tükrözi. Hogyha van egy mesterséges nagy piacunk, ahol viszont van egy bottleneck, akkor a piac még mindig is meg lesz osztva, de a kereskedelem a függöny mögé lép vissza, és nem a tőzsdén lesz, mert miután bezár a tőzsde, a TSO Észak-Németországban arra fogja kérni az erőműveket, hogy lassítsák le a termelést, Észak, Dél-Németországban pedig azt fogják kérni az erőművektől, hogy gyorsítsák fel a termelést. Úgyhogy van megoldás, elnök úr, van megoldás. Eh, Uh, I hope it will be not... Köszönöm szépen. Hát remélem, hogy nem a 22. hanem már a 21. században eljutunk idáig. Köszönöm szépen. Biztos, hogy legalább két kérdést felírtam magamnak, ami az adatokat illeti. Nem volt semmilyen vita a DMB, DSO-k és a TSO-k között. Konzultáció volt, egyeztetés, tehát hogy ki kezel milyen adatokat, ahogyan a kollega ezt helyesen elmondta. Ezzel kapcsolatban egyre több az adatcsere, egyre inkább real-time, valós időben a két üzemeltető így gondoskodik arról, hogy a hálózat üzemeltetése biztosított legyen. Az a kérdés, hogy a létrehozott adatokat a végfelhasználó is megkapja. remélem, hogy nem, mert itt a többi szereplő kell, hogy megkapja az adatot. 5 DSO és 5 clearinghouse működik Belgiumban, és az összes többi szereplőnek interfészeket kell létrehozni, Eh, összes eh, supplier, minden más piaci szereplő is, és öt kör, ötször kell interfészeket építeni, ennek sok a működési költsége, tehát eh, az összes ebben résztvevő szereplő számára ez a, ez a rendszer így sokkal hatékonyabb, a felhasználó fogyasztó számára pedig remélhetőleg transzparensebb. Itt most nem a díjakról beszélünk, mert az lehet, hogy nem transzparens, de az öt elszámoló központ, a Clearing House nagyon jól működik, és persze még hatékonyabb lenne, hogyha együtt végeznék az elosztói üzemeltetést is. A másik kérdés a rugalmasságra vonatkozott, talán nem én vagyok a legmegfelelőbb arra, mint DSO, mint elosztó üzemeltető, hogy erre válaszoljak, Jelenleg ugye készül egy tanulmány, megint csak eh, a szállítói rendszerüzemeltetőkkel eh, egyeztetve, arról, hogy a decentralizált termelés a régiónkban e, hogyan működik. Flandriában 2020-ig háromszor annyi csatlakozási lehetőséget kívánunk megteremteni, tehát persze figyelembe kell venni, hogy a decentralizált termelés hol fog, hol táplálódik be majd a rendszerbe a piac dönt majd arról, hogy mikor jön és hol jön, mondta az egyik kollega. Tehát, hogyha a földrajzi helyet nézzük, akkor 90-95%-ban ahonnan akarják, de a fennmaradó kis százalékban jó lenne tudatosan beruházni, tehát hogyha beruház azt mondja, hogy itt akarom, akkor figyelj, fizessen ezért valamilyen díjat, hogy nem egy másik helyen eszközölte. Ez a mi, nem csak a mi gondunk, hanem elég társadalmi kérdés, hiszen a lényeg az, hogy megfizethető méltányos költségen történhes, lehessen rácsatlakozni a rendszerre. A TSZ-ok és a DSZ-ok esetében is fel kell tenni persze a rugalmasság kérdést, de a feltételekből kell kiindulni. Milyen a piac? Hogyha csak tíz felhasználó használná az infrastruktúrát, és mindenki a rugalmasságot akarja, igénybe venni, hát akkor ez még nem piac. Lehet, hogy 10-20 év múlva más lesz a helyzet, de ma a lehetőségek, hogy ezt mint hálózat üzemeltető, talán nem TSO, de mint DSO, így kezelje, nincs, nincs ilyen lehetőség. Itt a hölgynek mondom, aki ezt kérdezte. Itt a régiónkban még nem született döntés a teljes integrációról, és addig szerintem nekem, gondolom, hogy ezzel a nekem szánt kérdéseket megválaszoltam. Talán röviden arra válaszolna. A Belgiumban eh, nem olyan régen volt egy nagy blackout. Ennek mi volt az oka? Igen, volt vita egy ilyen blackoutról, mert vatomerőműveket eh, eh, váratlanul le kellett álltani, és újra kellett indítani, de ez inkább műszaki probléma volt, nem politikai döntés, és esetleges áramhiány miatt nagy volt az ijegység, de nem blackout volt ez. Volt egy brownout, egy kockázat, de a szükséges intézkedéseket megtettük a DNB-vel együtt, hogy esetleg lekapcsoljunk bizonyos számú fogyasztót, vagy például a közlekedési lámpákat lekapcsoltuk. Köszönöm szépen. Két kérdés kaptam, hogy milyen az észer, még milyen kiegészítő feladatokat kaphatna, vagy kellene, hogy kapjon. Valóban jelenleg a hálózati kódex kapcsán létrejönnek új egységek, entitások, vagy új piaci szereplők, üzemeltetők, meglévő szervezetek pedig különböző feladatot látnak el a megfelelő interfészeknél, és őket meg kell ismertetni a feladatokkal, mint például a Prismal egy ilyen, az összekapcsolásnál tevékenykedő szervezet. Ez már per deficione európai feladatot kell, hogy ellássanak ezek az entitások, és itt nem német, vagy lengyel, vagy belga nemzeti rezsimek fognak megszűnni. De az észernek a feladata az lehet, hogyha ezek az új játékosok, szereplők megjelennek, és ezeket szabályozni kell, be kell vonni a szabályozás alá, akkor ezt a funkciót vállalja fel az észer. De ahogy mondtam, az észer nem csak a Libyanában lévő ügynökség, hanem ide hozzátartoznak a szabályozó hatóságok, tehát ezeket a szabályozókat is be kell vonni, mert például, hogyha a platform üzemeltetése kapcsán költségek merülnek fel, amelyeket azután a, diakban is érvényesítik, akkor esetleg a nemzeti döntések miatt akár perekre is sor került bíróság elő, elő is kerülhet az ügy, és itt a, a governance, az irányítás kérdése is nagyon fontos, hogy ne engedély, vagy esetleges a bordafegi létez engedélye, vagy aktívabb részétele nélkül ne lehessen döntéseket hozni. Langen úr jelentéséhez március 21-én este 6 óráig lehet módosítókat benyújtani. Igen. A következő ülés ülésünk április 7-én délelőtt és délután lesz, összesen 7 órás ülés, és most tapsoljuk meg az előadóinkat. Nagyon köszönöm. Köszönöm a remek válaszokat és a kitűnő vitát, és az elnök úr mindenkinek köszönetet mond. Nagyon türelmesek voltunk, két napos, nagyon hosszú volt most az ittre.